Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne die Sitzung. Kedves kollégák, megnyitom az ülést. A napi rendet mindenki megkapta. Van-e bárkinek észrevétele a napi rendel kapcsolatban? Két módosításra teszek én magam javaslatot. A tízes pont tot el kell halasztanunk, mert Iván úr nincsen Brüsszelben ezen a héten, Romániában. Vasárnap tartják az választásokat, tehát nem lesz itt. Ezért tehát elhalasztjuk, ez egy tízes pont. Véleményi Bizottság közleményéről az I 2010-es stratégia. Ezt tehát elhalasztjuk. A 11-es pont Ivo Belet jelentésében az internet szabályozása lenne ez a jelentés, ám a belga királynál van jelenése, kötelező vagy önkéntes, ezt nem tudom megítélni. Ezért tehát arra kért um, Ivó Belet, hogy ezt a napi pontot holnap reggel elsőnek vegyük, mielőtt uh, audienciára járul. Ellenzi ezt valaki? Nem, akkor ezt a napi rendet ezen két módosítással el is fogadtuk. Kettes napi rendi pont. A legutóbbi ülési jegyzőkönyvének elfogadása. Mindenki megkapta a magpályában ezeket a jegyzőkönyveket. Kérem önöket, hogy az ülés végéig ma tájékoztassanak, hogyha bárkinek bármilyen kifogása van ezzel kapcsolatban. Hogyha nem, akkor az ülés végére elfogadottnak tekintjük ezt. A napirend hármas pontja az elnök közleményei. Megint web, weben van a streamelve ez a rendezvény, hogy magyarul mondjuk. Ezen felül a fordítást is elmondom. A máltai, a svéd, a litván, az észt és a lett kivételével minden más nyelvre van tolmácsolás. Tehát a három balti nyelv és a máltai kivételével minden nyelvre van tolmácsolás. 5 óra 30-kor a koordinátorok találkoznak. Ezen koordinátor ülés eredményét pedig ma este a számítógépön megtekinthetik, hogy legkésőbb holnap reggel, mielőtt erre az ülésre jönnének, ellenőrizhetik. Tehát kérem, hogy, hogy jelezzék az asszisztenseiknek, hogy tegyék ezt meg, azért, hogy holnap első napi rendi pontként mindezt el is fogadhassuk. Van egy jelentés, amelyet mi kértünk, illetve egy tanulmány, amelyet a Collective Societies and Cultural Diversities in the Music Sector címet visel. A múltban hatalmas érdeklődésre tartott számot ez a tanulmány, ez a tanulmány most elkészült, és a jogi szakbizottságban, a jogi ügyek szakbizottságában, a Legal Affairs szakbizottságban december 2-án szerdán délután kettőkor mutatják be. Aki tehát érdeklődik ezen tanulmány iránt, az uh, szerdán kettőkor menjen el a júri ülésére. De persze az eredményeket interneten is meg lehet majd vizsgálni. Az elnökök értekezletem két, mi több három döntést hozott. Egyrészt a biztosok meghallgatásáról, de gondolom, hogy a frakciókban mindenről már hallottak. A meghallgatásokat január 11 és 15 között tartják Brüsszelben, valamint január 18-19-én Strasbourg városában. Két párhuzamos meghallgatás lesz, két három órás, három óra hosszúak lesznek. Ezeket a meghallgatásokat szintén az interneten fogják live közvetíteni. Rövid plenáris tartunk január 26-án, kedden, és ezen a plenáris ülésen fogadjuk el a biztosok kollégiumát, vagy nem. Ezt meg kell látni. Tehát ez egy extra plenáris ülés január 26, 26-án. Ez persze egybeesik a mi szakbizottsági ülésünkkel, nem tudom, hogy ezt valamilyen módon kompenzálni tudjuk-e, vagy nem, hát majd meglátjuk. Egy szóval, 26-án reggel plenáris tartunk, mint egy lezárva, lezárandó ezzel a meghallgatások sorát. Nem tudjuk még, egy csodát, éppen, hogy tudjuk, a szövegemben a szerepel, hogy nem tudjuk, de valójában ma tudjuk. Tudjuk, hogy a ciprusi biztos asszony lesz felelős a kutatás, a kultúra, a multilingvalizmus, tehát az oktatás, a kultúra és a többnyelvűségért, ő lesz a fő partnerünk, de gondolom, hogy Nelly Krősszel is lesz dolgunk, aki most a digitális agenda portfólióját kapta meg. Ugye ők ketten, és ki a média, médiumok? Hát ez úgyis nálunk van. Tehát legalább két meghallgatástban veszünk részt, a kut- az oktatás, kultúra, média, multilingvalizmus meghallgatást mi szervezzük, és a Nelly Krősz meghallgatásában pedig részt fogunk vállalni. Bevon bennünket az illetékes szakbizottság. Ennyit akartam mondani, még valami. Holnap szakbizottságunk kis delegációja utazik Stockholmba, ezért tehát igyekszünk holnap minél hamarabb bezárni az ülést, hogy mindenki még el tudja intézni a dolgát, mielőtt a nagy sötétségbe, az északi Stockholmba utaznának. A negyedik napirendi pontnál vagyunk, az Európeánon. A Google okán ugye mindenki tudja, hogy miről van szó, a fejlesztés következő szakaszáról, és francia kollégáink időben jelezték, hogy kezdjük el időben az online library and archívot, és ilyen módon már is megadom Helga Trüppelnek a szót, aki jelentestevő, kérem, hogy a első véleménycserét indítsa el velünk. Helga, kedves elnökasszony, kedves kollégák, valóban az e-book ről hallottak alapján, most már a settlement resettlementjéről beszélünk, voltak éppen a saját digitális európai könyvtárunk az a kontextusánakban a vita megint fellángolt, és reméljük, hogy egy szélesebb körű politikai nyilvánosság számára is világosá vált, hogy milyen fontos számunkra az Európai Unióban ez a projekt, és milyen fontos ez a jövőnk számára is. Nem hiszem, hogy túlzok, hogyha azt mondom, hogy az Európán a projekttel foglalkozók illetve nem túlzás, hogyha ők azt mondják, hogy ez az európai digitális könyvtárnak lehetősége van arra, hogy ebből legyen a legnagyobb európai kulturális projekt. De hangsúlyozni szeretném, hogy ez tőlünk, a mi politikai határozottságunktól és politikai tevékenységünktől fog függeni, hogy valóban a közös legnagyobb kultúrprojektünké tudjuk ezt változtatni, vagy sem. Az Európeána 2005-ben indult, egy-két technikai gyermekbetegséggel küzdött, de most már tényleg az egész dolog online van, 4,6 millió művet digitalizáltak, és 2010-ig voltak éppen 10 millió ilyen műre volna szükség. Ennyit akarnak digitalizálni. Nos, ez a digitalizálási projekt nem csak a könyvek digitalizálásával foglalkozik, hanem az egész európai kulturális hagyományunkkal foglalkozik. Filmek, videók, könyvek, zene, képek, mindaz, ami a, meghatározza az örökségünket, hozzáférhető, té, hozzáférhetővé tétetik az emberek számára. Nagyon egalitárius tehát a megközelítés, másrészt ez a projektum nagyon igényes. Egyrészt a tekintetben, hogy mi kerül digitalizálásra, másrészt hogy a digitalizált anyag nagyon magas minőségé legyen, legyen és mindenki számára hozzáférhető legyen, ne csak az európai polgárok számára. De természetesen ilyen módon minden hivatalos nyelven hozzáférhető lesz mindez 500 millió állampolgár számára. Nem kis projekt ez, hanem nagyon is ambíciózus, és úgy gondolom, hogy a szellem világa mellett világos feltételeket is kell szabni a projekt működésének. Az úgynevezett public domain művek kerültek be ebbe a, tehát a szerzői jogok alól kikerülő művek kerültek be ebbe a alap ebbe az adatbázisban, de vannak olyanok, olyan művek is, az úgynevezett árva művek, amelyeknél nem világos, hogy ki volna a szerző jogok tulajdonosa. Csak úgy gondolom, hogy itt nagyon alaposan meg kell vizsgálni ezt a kérdést, egy regisztert kell felállítani. Van egy kvalitatív európai projektum, az Euró projektum, ahol mindezeket az adatokat gyűjtik, annak érdekében, hogy világos szabályokat lehessen kitalálni, és meg lehessen állapítani, hogy árva műről van-e szó vagy sem, azaz tehát, hogy a szerzői és szomszédos jogok ne szenvedjenek csorbát. Az e-book settlement kapcsán ezek a kérdések persze többször is felmerültek, az árva művek kérdései. Itt a digitalizálás során nem jártak el kellőképpen óvatosan, és ilyen módon többen keresetet indítottak, a per ítéletét jövőre várjuk. Ugyanakkor meg kell alapítanunk azt is, hogy az európai államokban a helyzet nagyon változékony. Franciaország éllovasa a munkának, ők a digitalizálás éllovasai, 40%-kal vesznek részt az Európában, Németország és az Egyesült Királyság a középmezőben van, de hát sok állam, és persze ez a helyi költségvetés helyzetével is összefügg. Sok olyan állam van, amely eh, kevéssé járult hozzá az Európájána adatbázisának gazdagításához, de hát a célunk az, hogy egy sikeres európai digitális könyvtárat hozzunk létre. Hiszen nem csak azt gondoljuk, hogy az európai tudás alapú társadalom számára és a tanulás társadalmának nagyon fontos ez, hanem ez kihatással lesz a turizmus, a kutatás és a médiumok világára is. Hiszen egy ilyen digitális projektumhoz mindenki hozzáfér, de hangsúlyozom még egyszer, a mindenki által való hozzáférés azt is jelenti, legalábbis ahogy én látom, hogy nem szabad sérülniek a szerzői jogoknak, és az európai szerzői eh, jogokról szóló szabályokat be kell tartani. Kitérőt teszek. Tisztában vagyok vele, hogy ez a vita a különböző szakbizottságok együttműködésében is nagy eh, heves indulatokat fog felállni. Reding asszony például egy közlemény bocsátott ki, amely arról szól, hogy az európai copyrightot, a szerző is szomszédos jogokat e- harmonizálni kell. Ám a különböző szereplők ezt más-más módon látják ezt a kérdést. A jogi szakbizottság, a belső piaci szakbizottság, a kulturális szakbizottság, de még akár az ITRE is foglalkozhat majd ezzel a kérdéssel a következő évben. Minden bizonyal hevesen vitatott téma lesz ez. Bezárom az árójelet. Másrészt viszont biztos, hogy azon művek, amelyekre a szabadalm, amelyre a szerzői jogok még vonatkoznak, hozzáférhetővé kell, hogy váljanak azért, hogy nehogy a 20. és a 21. század fekete lyukként tátogjon az Európeánában de hát tisztázni kell, hogy hogyan fizessük ki az ilyen digitális könyvtárba bekerülésért a szerzőjogokat. Összefoglalom. Számomra teljesen világos, eh, hogy a könnyű hozzáférhetőséget kell biztosítani, egy nagy kulturális projekté kell ezt kialakítani, másrészt nem szabad, hogy bármilyen jogszabály, törvény csorbát szenvedjen. Ha pedig többségében arra a következtetésre jutnánk, hogy a szab- szerzőjogokat módosítani kell, akkor jó szabályokat kell elfogadni, hiszen úgy gondolom, hogy a jó szabályokra minden működő demokratikus társadalomnak szüksége van, és egyéb iránt az internet világa nem nézhet másként ki, mint a saját világunk. Kulturpolitikai vitáról van szó, nem akarhatjuk azt, hogy politikailag filterezzük az, élte, az internetet, nem vagyunk Kínában és Iránban, de a jó szabályokra szükség van, a művészek, az alkotók érdekeinek figyelembevételével egyrészt, másrészt pedig a jó és nyílt hozzáférés érdekeinek figyelembevételével. Ez tehát a kérdés. Ezeket az érdekeket kell összevetni örömtelének és üdvözlendőnek találom, és erről látják a jelentésemben a beszámolót, hogy múlt évben egy magas szintű munkacsoport állt föl a különböző európai digitális könyvtárak részéről, akik ezen kérdésekről messze menően elgondolkodtak. Magas szintű javaslatokat, ötleteket vár, várunk el ettől a magas szintű munkacsoporttól, a tekintetben, hogy mi legyen a helyes európai út. Szólni kell még a fogyatékkal élő emberek eh, kérdéseiről is, de erről azt hiszem, hogy vitában beszélünk majd. Tehát egyrészt, hogyha a szerzői szomszédos jogok védelméről van szó, akkor az új kollektív értékesítési modelleken is gondolkozni kell, mi szól mellette, mi szól ellene. Világos definíciót kell az árva művekre kialakítani. Beszéltem arról, hogy a világos dátor, adatbázis nagyon fontos, és hogy miért van ehhez szükség az eróra. Ám hogyha politikai és igazgatási kérdésekről beszélünk, akkor annyit akarok elmondani, hogy legutóbb, amikor az Európájánáról beszéltünk, már akkor is a vita tárgyát képezte ezt, azaz tehát, hogy azt a kérdést kell feltenni, hogyan is finanszírozzuk mindezt. Teljesen világos, hogy az egyes tagállamok kultúrintézményeinek hozzá kell járulniuk a digitalizáláshoz, másrészt a tagállami költségvetéseknek, harmadrészt pedig a közös európai költségvetésnek ki kell venni ebből a részét. Az e-Content Plus keretén belül finanszíroztunk, és a jelenlegi pénzügyi periódusban is még lehívhatók ezek az eszközök, ám ha 2013-on túl tekintünk, akkor úgy gondolom, és ezt hiszem, hogy ez lesz itt a vita tárgya, hogy kimondottan kívánatos volna, hogyha az átalakított Lisszaboni stratégiából jelesül hogy hogyan tesszük teljesítőképessé, moderné az európai társadalmat, nos tehát a Lisszaboni stratégia egy részét az európai kulturális hagyomány digitalizálására lehetne fordítani, hiszen ez egy eminensen közösségi feladat. Másrészt legutóbb arról is beszéltem, hogy a PPP-kre is szükség volna, feltéve és megengedve, hogy megfelelő feltételek mellett jönnek ezek létre. Join Europeana lehetne a kampány neve, amelynek célja az volna, hogy ne csak az állami eszközöket mobilizáljuk, melyeknek mobilizálásáról meg vagyunk győződve, mint közösségi, mint tagállami szinten, hanem melynek célja az volna, hogy alapítványok pénzét, nagy cégek eh, hozzájárulását meg lehessen nyerni, és ilyen módon az Európeánában részt tudjunk vállalni. És ilyen módon közösen tehetünk valamit a magánágazat és a politikai ágazat érdekében. Fontos tehát, hogy a kis részletkérdéseket lekerekítsük, befejezzük, és a Google-lel való konkurenciában ne bukjunk el, és kidomborítsuk, hogy miért a mi útunk a helyes út, miért világosabbak a szabályaink, és hogyan lehet a szükséges költségvetést előteremteni, és hogyan lehet megfelelő együttműködési modellt kialakítani a régiók, a tagállamok, az európai szint között. Ennek szellemében gondolom, hogy az Európának jövőre nagy sikerre vigyük. Köszönöm. Dank, Helga. Also diese Debatte Köszönöm szépen! Az Európánáról folytatott eszmecserénk most gyakorlatilag pont azt az időt szakott fedi le, amikor a Google-al is foglalkozunk, tehát gyakorlatilag egy megállapodás lehet találni majd a Google-al, amit hát nem mondhatom el róla, hogy ez valóban megfelel nekünk teljes körülön, de minden esetre az Európeánál projektünkkel nekünk ki kell emelkednünk a sorból, hogy példát mutassunk vele, és ahogy te is elmondtad, ennek megfelelően kell ezt a témát letárgyalnunk, annak érdekében, érdekében, hogy a Google-nak megmutathassuk, hogy hogyan lehet ezt csinálni, hiszen ők ezt máshogy csinálták, ők az amerikai elképzelések szerint jártak el, amivel mi egyébként nem értünk egyet, de megmutatnánk azt, hogy a mi projektünk körében, az Európeának körében mi is a szerzői jogokat biztosítjuk, és ez nagyon fontos számunkra, és ezért nagyon fontos az, hogy figyeljünk arra, hogy a hozzáférés is minél szabadabb legyen, de persze a szerzői jogok ezt ne szenvedjék meg. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy nagy feladat, de én azt gondolom, hogy sokan vagyunk, akik foglalkozunk ezzel a törvényhozási fejezettel, és azt hiszem, hogy ennek jó eredménye lesz. Kérdezem, hogy először a kollégákat hallgassuk meg, vagy pedig a bizottság képviselőjét. Először a kollégákat. Kameri Éber asszonyi a szó. Igen, elnök asszony, hölgyeim és uraim, Először is Helga Trüppelnek nagyon köszönöm ezt a jelentéstervezetet, és nagyon köszönöm neki, mert azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült ez a tervezet, hiszen számos szempontot vett figyelembe, amelyek az Európénával összefüggésben állnak, és ezért valóban nagyon szép dolog lehetne az, hogyha az Európána egy ilyen minden idők legnagyobb európai kultúrprojektjévé válhatna, azzal a feltétellel persze, hogy nem csak mi, mint Európai Parlament és az Európai Bizottság érezné magát ezért felelősnek, hanem mindenek előtt a tagállamok fül éreznék magukat felelősnek a projektért, hiszen ez nagyon fontos, hogy mind a 27 tagállam, mint ahogy Franciaország, Németország és más tagállamok is már elkezdték, csak akkor fogjuk tudni ezt a közös projektünket sikerre vinni, és csak akkor fogjuk tudni a komercionális konkurenseinkhez képest ezt pozitív módon, mint a Google Books például, ezt sikerre vinni. És azt gondolom, hogy a jelentéstervezetben, illetve itt a bizottsági munka során és véleményünkben nagyon világosan ki kell majd domborítani azt, hogy a tagállamoknak nagyon nagy szerepük van, és hogy ez egy közösségi feladat, hogy Európában mindenki számára hozzáférhetővé tehessük az európeánumot, és én azt gondolom, hogy ehhez a szabad hozzáféréshez, ez is hozzátartozik, hogy ugyanúgy, mint ahogy egy klasszikus könyvtárnál, amiben az ember bemegy és kikölcsönöz magának egy könyvet, vagy egy CD-t, vagy egy filmet, vagy bármi mást, a felhasználók számára a lehető legszabadabb hozzáférés és költségmentesen történjen, mint ahogy ez egy más könyvtár esetében is történik, és én tisztában vagyok azzal, hogy ennek nagy pénzügyi kihívást támasztanak velünk szemben, de valóban úgy van, ha mi a Google-tól el akarunk térni ebben, és most nem a szponzorink vagy a PPP-ről beszélek, de hogyha klasszikus reklámot ki akarunk zárni ebben a projektben, annak érdekében, hogy a Google-höz képest eltérjünk ezen a téren, ezért nagyon fontos az, hogy az összes felhasználó számára költségmentes, díjmentes hozzáférést biztosítsunk, hiszen ez a minőségi kérdés mellett ez még egy további eltérést jelent majd a Google Bookshoz képest. Mert hogyha nekünk most pénzt kellene szednünk a felhasználásaira az Európeánumhoz, hát akkor a Google Books lenne valószínűleg a felhasználók számára az egyszerűbb és az olcsóbb alternatíva, és ezt pedig biztos, hogy nem szeretnénk. Tehát nagyon fontos lenne az, hogy az európai a minőség tekintetében is jelentősen kiemelkedjen a Google Bookshoz képest, és eh, már én ezt múltkor is elmondtam, hogy pont ami a művek, könyvek kategorizálását illeti, a Google Books-ba drámai hibákat vétenek, és én abból indulok ki, hogy ez az Európánál nem így lesz, hanem hogy főként minőségi szempontból sikerül majd eltérnünk nagyon nagy mértékben a Google Books-tól, és eh, nagyon jónak tartom azt, hogy a PPP-ket megemlítette a jelen jelentéstervezetében, és én azt gondolom, hogy itt nagyon fontos az, hogy társadalmi felelősségtudatot kell ezzel kapcsolatban kialakítani, és al- alapítványokat és más egyéb intézményeket is meg kell nyerni a pénzügyi részvétel szempontjából, de azért azt hadd tegyem hozzá, hogy egy klasszikus értelemben vett reklámfinanszírozás, az én azt elutasítjuk az Európeána szempontjából és ezért is kérném önöket, hogy egyértelműen határolódjunk itt el ebben a pontban. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Kavada úrja szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azzal szeretném kezdeni, hogy köszönetet mondok Trüppel asszonynak, a jelentéstevőnek. A jelentés világosan felvezeti, hogy milyen lehetőségek rejlenek előttünk, de nem olyan könnyű nyilván az e- ebben rejlő, meg az e mögött rejlő munka, mint amennyien az első látásra tűnik, úgyhogy ezért szeretném nyilvánosság előtt kifejezni köszönetemet Trüppel asszonynak. Most kezdődik a mi számunkra a munka. Néhány észrevételem lenne. Az első pedig az lenne, hogy valószínűleg itt most mindannyian egyetértünk abban, és ugye itt nem feltétlenül vannak ugyanolyan lehetőségünk, ugyanolyan szerepünk, mint a többi parlamenti szakbizottságnak, hogy úgy látom, hogy nem feltétlenül kiegyensúlyozott a szöveg a kultúrák, kultúra esetében az nemzeti átvételnél. Nem tudom, hogy miért kell itt most szabályokat keresni, illetve ö, intézmény építése miért most kerül sor. Talán önmagunkba kéne nézni, és meg kéne vizsgálni azt, hogy jelenleg milyen kultúrák léteznek az európai kontinensen, és szándékosan többes számmal használom a kultúrák szót. Az összefoglalóból, amit az imént hallottunk, nagyon sok érdekes dolog van, vannak olyan dolgok is, amelyek véleményem szerint nem tökéletesen semlegesek. Vannak olyan dolgok, amelyek összekötnek minket, és ezek nem minden esetben semlegesek. Talán el kéne gondolkozni azon, hogy milyen gazdasági alapja van együtt létünknek, gondoljunk, gondolkodjunk el például azon, hogy az államnak vagy a magán résztvevőknek milyen szerepe, ereje, hatalma van a kulturális piacon, hiszen mindenképpen egyfajta gazdasági alapra van szükség ahhoz, hogy ez a piac működőképes legyen, hogy ezeket a, ezeket a műveket lehessen használni. Tehát azt látjuk a jelentésben, hogy a gazdaságnak is meg, hogy a kultúrának is meg kell, hogy legyen a szükséges gazdasági alapja. Mit is próbálunk elérni mindezzel? A kultúra klasszikus változatát, az írott szöveget próbáljuk meg digitalizálni, de nem csak a könyvekre gondolok, az írott szövegekre, hanem filmekre, videókra is, hangfelvételekre is. Nos, attól még, hogy digitalizáljuk ezeket, nem változnak meg ezek az anyagok, és próbáljuk meg elkövetni azt a hibát, amelybe az angol száz világ már belesett. Ez pedig az, hogy különböző csatornák léteznek, tehát abba a hibába estek, hogy a különböző kommunikációs csatornákat fontosabbnak ítélték meg, mint magát a tartalmat. Nagyon Örülök annak, hogy mi támogatni tudjuk a jelentéstevő asszony munkáját. Említette, hogy bizonyos tagállamokban, illetve bizonyos területeken komoly véd intézkedésekre van szükség. Tehát meg kell védeni azokat a szervezeteket, amelyek, amelyek például a szerzőket képviselik, mindenképpen meg kell védeni természetesen azon munkákat is, amelyeket digitalizálunk. És fontos odafigyelni arra is, hogy ne csökkenjen ezen ezen ö, munkák minősége. Ott vannak például azon, azon ö, barlangok, ahol tárolták ezeket a munkákat Franciaországban. Tehát figyeljünk oda ezen műveknek a fizikai minőségére, amikor újságíró tanonc voltam, akkor elmondták nekünk, vagy azt tanították nekünk, hogy a jövő tárolási formátuma a videó, de sajnos az akkori videófelvételket, tehát a kezdő munkáimat már nem igazán lehet megnézni, annyira leromlott a videófelvételek minősége, tehát erre is nagyon oda kell figyelni. A másik mondandom az lenne, hogy mindenképpen oda kell figyelni a digitális terjesztésre is. Ez azt jelenti, hogy minden eshetőségre fel kell kerülni. Ugye egy amerikai márkanevet többször is említettek a mai ülés alkalmával. Azt kéne elkerülni, hogy hasonló monopól helyzet alakuljon ki Európában is a kultúra piacán. Tehát magát a teljes kulturális alkotást kell mindig figyelembe venni, de nem szabad cenzúrának semmilyen lehetőséget biztosítani. Bizonyára többen egyet értenek velem abban, hogy a digitalizálás alapja a szerzői jogokról szóló megállapodás. Tehát természetesen a jogi procedúrát, a jogi formákat is be kell tartani, tiszteletben kell tartani. Úgyhogy elnök asszony, jelentéstevő asszony, szerintem tovább kell lépnünk. Az Európának kiváló projekt, de úgy gondolom, hogy körülbelül 10 éves lemaradásban vagyunk azon projektekkel szemben, mint amelyeket mondjuk olyan ehhez képest, mint amilyeneket az Egyesült Államokban végeznek. És ezek a projektek igenis alakítják az fiatal generációk olvasási szokásait. És oda kell figyelni arra, hogy az olvasó választhasson, ő választhassa ki, hogy mit olvas, ne pedig a szolgáltató, bármilyen formátumról is, tartalomhordozóról is lenne szó. Úgyhogy én úgy vélem, hogy egy tímet kéne létrehozni, amely az a munkálkodna, hogy kiegészítse az önjelentését. Herr Martin. Köszönöm szépen, Martin úr a szó. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Igen, ez egy izgalmas ügy. A Lux projektet követően, amiben sajnos nem tudtam annyira részt venni, mint amennyire szerettem volna, az Európeána egy nagyszerű dolog, és Trüppel asszony is elmondta, és azt hiszem, hogy nagyon sokan közülünk teljes szívvel támogatjuk ezt. A szerzői jogok kérdését nagyon jól adta elő, az internetes reklám kérdését, azt gondolom még egy nagy nyitott eszmecsere fogja követni, és a felhasználókat is, és a 19-es, 20-as, 21-es pontot is nyilvánvalóan, ugyanis az Európeána projektben egy nagy lehetőség rejlik, mégpedig, hogy nagyon pozitívan lehessen az európai ötletet, a, ahonnan mi a, mi ennek az alapján mi állunk, kifelé nagyon jól bemutassuk, de kérem, hogy még átláthatóbbá kell tenni az igazgatási és a finanszírozási kérdéseket. Tehát én persze nem csak még sokkal, de sokkal több pénzt tartanék kívánatosnak, hanem azt szeretném, hogyha ez egy olyan mintaprojekté válhatna, amin keresztül azt is bemutatjuk, hogy ezt a pénzt mire és hogyan fogjuk kiadni. Mert az nagyon tragikus lenne, és Trüppel asszonynak még sokkal több tapasztalata van ezzel kapcsolatban, de a büdzsébizottságban már én is szereztem ezzel kapcsolatban tapasztalatokat, hogyha ez nem átlátható, az emberek nem tudják, hogy hogyan finanszírozzák, nem tudják, hogy mire támaszkodik, hanem egy nagy kalapba kerül a pénz, akkor ezeket a dolgokat az emberek elutasítják, hiszen ezt eh, végülis egy propagandisztikus dolognak lehetne nevezni. Ez egy iszonyú nagy kár lenne ezzel kapcsolatban, tehát ezért is kérném arra ön, Trüppel asszony, hogy a jelentés tervezetében még konkrétabbá tegye ezeket a pontokat, és hiszen még módosítási indítványokat is beadhat saját maga is ezzel kapcsolatban, hogy hogyan lehetne ezt a mintaprojektet nem csak tartalmilag, hanem az igazgatási, szervezési oldalról minél kisebb kevesebb szervezeti ráfordításokkal, és minél több tartalmi jellegű kiadással megoldani. A második kérdés a kifelé a reklám kérdése. Hiszen ugye semmi haszna annak nincsen, hogyha egy jó projektet csinálunk, de csak senki nem tud róla. Tehát ez a Joint european ez nagyon jó ötletnek tartom, ez egy nagyon értékes ötlet, és nagyszerű dolog. Ugyanis, hogyha ez a dolog, ez tehát egy 10 milliós műre könyvre, szövegre nyúlhatunk vissza már év végére, jövő év végére, akkor nagyon jó lenne az, hogyha nagyon sok fiatal és idősebb európai polgár meg is tudná azt, hogy ez így van. Tehát ezek a részben kétséges, de a PPP-k, a, amik hát gyakorlatilag erre a szempontból nagyon hasznosak lennének, hiszen nagyon sok reklámfelület jelen pillanatban üres marad a pénzügyi krízis miatt, tehát azt szokták mondani, hogy, a, nagyon, hogy gyakorlatilag a részletekben rejlik a lényeg, hiszen például egy a Chelsea és London, illetve Barcelona és Madrid foci meccsek nek a hátterében ezek a banerek, ezek a reklámbanerek, ezek futottak végig, de egész nyilvánvaló volt, hogy nem is voltak teljesen kihasználva. Nem lehetne a Joint European Nanat, ami a legjobb projekt, számunkra. Nem lehetne ezt valamilyen módon megszervezni azt, kapcsolatba lépni ezekkel a reklámfelületeknek az értékesítőivel, hogy akár ingyen futhasson a mi reklámunk. Hiszen például a Barcelona csapatának az UNICEF szerepelt a polóján, de miért ne lehetne rajta legközelebb az Európánának is a reklámja. Tehát én azt gondolom, hiszen ez egy nagyszerű, igenis fontos projekt, és én nagyon szívesen ebben közreműködöm, hogy ez minél sikeresebbé válhasson. Köszönöm szépen, ugye az elnökasszony, Cell úré a szó. Nem? Nem kíván hozzászólni? Akkor uh, Schmidt Pál úré. Köszönöm, magyarul fogok beszélni. Én is szeretnék gratulálni Helga Trüppel asszonynak ehhez a jelentéshez. Olyan részletes jelentés, amiből azok a kollégáink, akik a múlt időszakban még nem voltak velünk, pontosan látják, hogy milyen horderejű vállalkozás ez, és és, és hogy mennyire büszkéknek kell lennünk majd, hogyha ez az egész beteljesedik, ez igaziból a, a mi bizottságunknak egy édes gyereke kell, hogy legyen. Úgy gondolom, hogy Herbert Rüppel kezében ez jó, jó kezekben van, hogyha ő foglalkozik a mi részünkről vele. Ö, én csak egyet szeretnék kérdezni, én is a finanszírozással kapcsolatban van egy kérdésem, hogy azt látjuk, hogy rendkívül horderejű dolog, rendkívüli kiadásokkal jár ez majd. Most azt látom, hogy az jelentéstévő már arról beszél, hogy majd bevonjuk a privát szektort, majd bevonunk szponzorokat, majd bevonjuk magukat a tagállamokat, tehát lesz egyfajta önfinanszírozás, illetve a, a teher szétosztása lesz majd a közös cél érdekében. De azért én megkérdezném, hogy az Európai Unió költségvetésében erre az időszakra 2007-től 13-ig, és majd azután mégis nagyságrendjében mekkora ez az összeg, amit maga az Európai Unió rászán erre a fantasztikus projektre, amit nem csak az európai kulturális örökség megőrzését szolgálja, hanem úgy érzem, hogy az európai identitást is nagymértékben elősegíti majd az európai fiatalok között. Köszönöm szépen! Vielen Dank, Frau Verheyen. Köszönöm szépen. Frau Verheyen asszonyé a szó. Igen, szeretnék hozzászól, csatlakozni ahhoz, ami most éppen elhangzott. Azt gondolom én is, hogy Trüppel asszony nagyon jó munkát végzett, és szeretnék még hozzászólni ahhoz, amit Trüppel asszony elmondott, mégpedig, hogy a reális világhoz kell viszonyulnia az Európeánok projektnek, tehát ugyanúgy kell működni a dolognak, és hogy a copyright területe ezzel kapcsolatban milyen fontos. Hiszen a reális világban megvannak ezek a szabályok, és ezért nagyon fontos az, hogy a virtuális világban is létezzenek ezek a szabályok, hogy a fiatalok megtanuljanak ezekkel bánni és ezek között élni, hiszen egy ö, könyvtárba sem menne be senki, nem jutna eszébe, hogy bemenjen és kivegyen egyszerűen csak úgy egy könyvet, anélkül, hogy szólna. És én azt gondolom, hogy nagyon kell vigyáznunk arra, hogy az Európa Európeána keretében is védjük a projektet. Én azt gondolom, hogy a szabad hozzáférés az egy dolog, de hogy mindig minden ingyenes legyen, az egy másik kérdés, hiszen egy ilyen projektnek a finanszírozása is kérdéses, hiszen hogyha a szerzői jogokat, a kreativitást is támogatni kívánjuk, és ahogy ez elhangzott itt most, az új kreatív európai tartalmaknak nagyon fontos, hogy gazdasági alapokon kell állniuk, hiszen azoknak a fiatal embereknek, akik ezeket a kreatív tartalmakat előállítják, azoknak ebből meg kell tudniuk élni, és ez pedig nagyon gyakran így nem működhet, és ezért nagyon fontos ez a kérdés, hogy a copyright területén hogyan szabályozzuk ezt, annak érdekében, hogy a tartalmi kérdések és a nagyszerű ötlet mellett a finanszírozás kérdése lesz a legfontosabb terület, és én azt gondolom, hogy ezzel még a jöve, következő időszakban nagyon intenzíven intenzíven kell foglalkoznunk, hiszen ez a projekt, ez egy olyan projekt lesz, amire lehet, hogy több pénzt fogunk kiadni, mint amit most jelen pillanatban gondolunk, vagy kívánunk. Igen, mondja a felnök asszony, köszönöm, Szolni úr, ez szó. Pääsee, pääsee kärrylle. Eli tämä on hyvin jäsennelty. Köszönöm szépen, nagyon jó struktúrált anyagról van szó. és elmondhatom, hogy azért néhány gond is van a projekttel kapcsolatban, ahogy ezt, a, ahogy ezt az előadó is tárgyalja. Ahogy azt olvashattuk, Franciaország vagy Hollandia nagyon nagy részesedéssel vannak jelen az Európeánán. Ez persze könnyű, hogyha az ember egy nagy nyelvterületről érkezik, kis nyelv területről, vagy kis nyelvvel kapcsolatban nem ugyanez a helyzet, bár nem vagyok túl nagy európai drucker. Na, aztán nézzük a szerzői jogok kérdését. A fiatalok, a fiatal generáció kicsit másként látja a dolgokat. Úgy vélik, hogy mindenhez joguk van az interneten. Ugyanakkor sokan úgy véljük, hogy a művészek, az írók, a zeneszerzők fizetéséről van gyakorlatilag szó. Fontos lenne, hogy saját műveikből élhessenek ezek a szerzők. Ne, járadékokon. Vannak olyanok, akik szeretnék, hogyha a legteljesebb mértékben megjelenne a szerzői jog, mások viszont úgy vélik, hogy sokkal fontosabb, hogy köztulajdonba kerüljön illetve hozzáférhetővé kerüljön egy-egy mű, a gazdasági szempontok másodlagosak. A kultúra mindenképpen alapkérdés. A vállalkozók persze nem úgy, hogy a vállalkozások persze nem úgy indulnak, hogy rögtön multinacionális vállalkozást hozunk létre, nem, az kicsiben kell kezdeni. Nagyon nehéz. Tehát hatalmas projektekre szponzorokat találni, főleg most a válság idején. És mivel a reklámmal ez nem valószínű, hogy megoldható, ezért az adófizetőnek kell majd állni a cehet. Hogyha az ember ahhoz szokott hozzá, hogy mindez, hogy mindenhez ingyen jut hozzá, mint például a könyvtárban, akkor persze nem ártalmas, hogy ezt majd ingyen élvezhetjük. Véleményem szerint nagyon jó struktúrált ez, a, ez az anyag, és nagyon fontos projektről van szó, hiszen Európa többnyelvű régió, sokféle kultúra van jelen, és ennek így is kell megjelennie. Vitás kérdés természetesen a szerzői jogok kérdése, elég jól áttekintést kaptunk az elmúlt percekben, nem tudom, hogy máshol milyen a helyzet, de Skandináviában vannak olyan pártok, amelyek a ö, szerző jogokon, illetve hát a kalózkodáson alapulnak, és nagy a támogatottságuk, és én magam is támogatói közé tartozom. Ufen, abba. Igen, ahogy elmondta, hogy ön nem EU fan, de hát a a gyakorlatilag a sokszínűséget gyakorlatilag nem lehetne fenntartani az EU nélkül. Tehát akkor ön is biztosan EU fenn egyben, hogyha az európai sokszínűség mellett van. Madame euh, la Présidente, je voudrais à mon tour euh, m'associer. Köszönöm szépen, elnök asszony. Trüppel asszonynak én is köszönettel tartozom. Ez a jelentés tervezet szerintem jól térképezi fel a helyzetet, és alapvetően jó kérdéseket teszi fel. Néhány észrevételem lenne. Először is leszögezném, hogy hiszek az európai modellekben, ahogy az európai szociális modell is létezik, európai kulturális modellre is szükség van. Ez persze nem azt jelenti hogy feltétlenül, hogy létezik olyan, hogy európai identitás, nem biztos, hogy van ilyen. Én magam a nemzeti identitás kifejezése nagyon szeretem. Véleményem szerint a kultúra állandóan változó dolog, és az európai kultúra a történelem során folytonosan gazdagodott. Jelenleg is kiváló lehetőségeink vannak. A kultúrát területén, a kulturális sokféleség területén. Én nem támogattam sem az alkotmányos szerződést, sem a Lisszaboni szerződést, és ehhez tartom magam. Szerintem a kultúrának nem szabad az Európai Unió feladat körébe tartoznia, mert akkor, ha ez így lenne, akkor mindenképpen ö, olyan, mindenképpen rossz sorsa lenne a kultúrának, hiszen jelenleg is az európai építmény ö, kulcsa a gazdaság, és nem szeretném, hogyha a kultúrát is adnánk, vennénk. Nem, nem szabadna áruvá tenni a kultúrát. Úgyhogy számos kihívás áll előttünk a kulturális területen. Tehát Kérem, hogy óvatosan fogalmazzunk ezzel kapcsolatban. Kérdés, hogy hogyan látjuk a gazdaság szerepét. Mindannyian tudjuk, hogy a kultúrában milyen folyamatban men, folyamatok mennek végbe, nem sokára bekövetkezik az európai önkéntességében. ezzel, kapcsolatban el kell gondolkozni azon is, hogy milyen gazdasági, illetve kulturális lehetőségek kínálkoznak. Végezetül utalnék a hozzáférhetőségre, tehát az általános hozzáférhetőségre, hogy mindenki hozzáférhet. Trüppel hogy említette a fogyatékkal élők lehetőségeit, de néhány dolog felett úgy vélem elsiklott Trüppel asszony. Például fölmerül annak a kérdése is, hogy ingyenes legyen-e a hozzáférés. Ezt is alaposabban meg kéne vizsgálnunk. Azt kéne szerintem elérni, hogy mindenki hozzáférhessen a kultúrához. Hogy egy példával éljek, Van Gogh kiváló művész volt, de csak most az utókor ismeri el, most fizetnek ilyen hihetetlen összegeket a műveiért, ő szegényen élt és halt meg. Köszönöm szépen. Szeretném aláhúzni azt, hogy az ön elképzelése az Európai Unióról már nem felel meg a realitásoknak, hiszen nem, engedje meg, hogy elmondjam önnek azt, hogy az Európai Unió pontosan annak felelt meg, amit ön elmondott, mégpedig, hogy a kultúra nem csupán áru, vagy nem csak egy gazdasági érték, hanem az UNESCO-val megállapodást sikerült kötni ezzel kapcsolatban, tehát éppen elértük azt, hogy a kultúrát ne tekintsük csupán árunak, gazdasági értéknek. Tehát én ezt most csak azért szerettem volna megismételni, de hát mivel, hogy tanárnő a hátterem, a szakmai hátterem, és ezért ismét visszaesem ebbe a szerepbe. Boris úr, a szó. Kérem. Szanowna Pani Przewodnicząca, chciałem również ogromnie podziękować. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani én is Trüppel asszony jelentéséért. Néhány elemet szeretnék kiemelni a jelentéssel kapcsolatban. Úgy fest, hogy az euró, Európeánának két alapelemmel kéne rendelkezni. Először is az európai kulturális örökséget kéne valahogyan felkarolni. Ez egy nagyon sokféle kulturális örökség. Véleményem szerint itt sokkal jobban bele kéne, részt kéne venni ebben a folyamatban a tagállamoknak. Ugye említettük, hogy Franciaországnak milyen kiváló a szerepvállalása. Arra kéne fölkérni a tagállamokat, hogy nagyobb aktivitást tanúsítsanak a kulturális örökség védelmében. Nagyon sok vetülete a, vetülete a kulturális örökségnek jelenleg meg senyvedi azt, hogy nem figyelünk oda rájuk, úgyhogy mindenképpen gyorsan föl kéne lépni. A második dolog. A filmek, dokumentumfilmek kérdése, illetve ezeknek a film dokumentumoknak a digitalizálásáról. Ezt is szerintem az Európájának keretében kéne megtenni, hiszen Ezek olyan közjavak, amelyek már régóta az európai kulturális örökség részét képezik, és ha nem digitalizáljuk őket, akkor romlásnak indulhatnak. Arra szeretnék utalni, hogy Ugye van itt egyfajta kapcsolat a Google-lal, és mert többször is említettük a Google-t, de vannak, vannak olyan archívumok, amelyekben már eddig is amelyekben bár eddig is megőriztük, vagy megpróbáltuk megőrizni a kulturális örökség némely elemét. Úgy gondolom, hogy ezen művek esetében az Európeána mindenképpen egyfajta kulturális lehetőség. Néhány tagállam például nem is tudja, nem is tudja hatékonyan megoldani azt, hogy, hogy kereskedelmi hasznot húzzon a kultúrából. Ma az árnáról vitatkozunk. Nos, véleményem szerint néhány évvel ezelőtt, vagy néhány év múlva annak kéne, azt, arra kéne lehetőséget találnunk, hogy mindenki számára elérhetőek legyenek a, az irodalmi művek az Európeánán. ugyanakkor szerintem kereskedelmi vetülete is igenis van az Európeánál. Tehát minden kulturális művet föl kéne venni az Európeánára. Szerintem erre megvan a lehetőség, és el lehet érni azt, hogy a jövőben PPP-ket, Public-Private Partnership-eket alakítsunk ki, de ez csak úgy lehetséges, hogy a lehető legnagyobb mértékű a kulturális tartalma ezeknek a műveknek, illetve hát az európeánának. Tehát a kulturális és a kereskedelmi viszonylatok is oda kell figyelni. Sáke asszonyi a szó. Szeretném köszönetet mondani Trüppel asszonynak, nagyon jól indul ez a jelentés. Elnézést kérek, hogy későn érkeztem, de valami közbe jött. Két kérdésem lenne. Van Gogh neve fölmerült. De ne felejtsük el, és most hollandként szólok, hogy egy kultúrával kapcsolatos gyilkosságra került sor nem régiben. Nem tudom, hogy tartalommal kapcsolatos peres kérdéseket hogyan lehetne az Európánál belül kezelni, illetve ami az Európán a szoftvert illeti, ezzel kapcsolatos tartalmakat, az online felhasználásokat hogyan gondolj ezeknek a felépítését hogyan gondolják, tehát hogy mások is hozzáférhetnek ehhez, avagy nem. Például. Igen, Például túl asszony a szó. Helga, mes chers collègues, en effet, ce projet est passionnant et je m'associe aux remarques et aux remerciements. Helga. Kedves kollégáim! Ez egy kiváló projekt, és az előttem szólalók már nagyon sok pozitív oldalát kiemelték. Én arra szeretnék utalni, hogy az Európeánál, az Európeánál nem csak a tartalomról szól, tehát nem csak az írott hagyománynak nagyon fontos a szerepe az európai kultúrában, hanem gondoljunk a szóbeli hagyományra, Afrikában a különböző mesékre, versekre, nos mindezeket föl kéne karolni az Európeánán. Így sokkal értékesebb lenne ez. Köszönöm szépen, Stojanov képviselő kapszót. Благодаря, госпожо председател. Разбира се, искам да благодаря и на госпожа Хел. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani Trüppel asszonynak. Más megvilágításba szeretném helyezni ezt a projektet. Már egy hónapja gyakorlatilag csak az Európánával foglalkozom, és ámulatba bejtnénk ma is, hogy mekkora volumenű projektről van szó. Néhány szót szeretnék szólni ennek a projektnek a megszervezéséről. Pénzügyi technológiai, illetve a tartalomat illető szervezés egy EDL nevű holland, szerv, holland alapítványhoz tartozik, ez, ezt bízták meg ezzel. Szeretnék egy javaslatot tenni, ezt majd később írásban is beadom, és arról van szó, hogy ez az alapítvány az eddigiekben igen jól működött. Ugyanakkor úgy vélem, hogy elérkezett az ideje annak, hogy az alapítvány mind a 27 tagállamban képviseltesse magát. Ezáltal ennek az alapítványnak a különböző képviseletei aktívan tudnának lobbizni a tagállamok kormányainál, hogy plusz finanszírozást szerezzenek az európeánának, illetve a különböző magáncégeknél is lobbizhatnának, hogy szintén, hogy újabb finanszírozást szerezzenek ezen európai projektnek. Nagyon értékes lenne az is, hogyha a nemzeti erőfeszítéseket valahogyan központosítani, egyesíteni tudnánk, így aztán egyféle módon lehetne a digitalizálást lefolytatni, és uniform lenne maga a tartalom is. Hiszek abban, hogy regionális szinten is meg kell jeleníteni ezt a projektet, hiszen ezáltal közelebb kerülhetnénk az európai polgárhoz, illetve rövid távon is eredményekkel kecsegtetni. Végezetül hadd mondjam el azt, hogy a dokumentációban nem találtam, bár lehet, hogy ez az én bűnöm, nem találtam meg azt, hogy pontosan ki áll ennek az alapítványnak a hátterében. Egy hatóság, ellenőrzi ezt, vagy felügyeli ezt, vagy pontosan miről van szó, egy testületről beszélhetünk? Köszönöm. Thank you, Frau Nevedalova. Köszönöm, Nevedalova képviselő. Ďakujem veľmi pekne. E, chcem sa tiež na začiatok pridať ku všetkým rečníkom, ktorí... Köszönöm szépen. Egyetértek az előttem szólókkal, akik Trüppel asszonynak mondtak köszönetet. Valóban az ön jelentése nagyszerű. De még valamit szeretnék mondani. Azt hallottuk, hogy ez fiatalok másként gondolkoznak. Nos, hát én évente legalább száz könyvet vásárolok azért, hogy megerősítsem a szlovák könyvkiadókat. Van egy javaslatom. Hogyha valaki egy könyvtárban van, Szlovákiában, akkor vagy minden könyvér külön fizet, vagy pedig beiratkozik egy egész évre. Talán ezt az Európánál is be lehetne vezetni ezt az ötletet. Ezt a két lehetőséget. És hogyha a pornográfia letöltéséért fizetni kell, miért ne kelljen a könyvek letöltéséért is fizetni? Ja, Signor Scuria. Scuria képviselő. Köszönöm szépen. Csatlakozom azokhoz, akik gratuláltak Trüppel asszonynak. Ez egy rendkívül, rendkívül ambiciózus projekt, nem lesz egyszerű, úgyhogy nagyon komoly kihívás előtt állunk. Nem szeretnék ellent mondani azoknak, akik előttem szóltak fel, de azt gondolom, hogy ez, ez a projekt igenis építi az európai identitást, és én hiszek abban, hogy van ilyen. Vannak olyan kérdések, amelyet alapvetően meg, vagy alaposabban meg kell vitatni, természetesen ide tartozik a szerzőjogok kérdése, a másik ilyen pedig a pénzügyi, illetve gazdasági vetületek. Schmidt úr föltett már egy olyan kérdést, ami engem is érdekelne, úgyhogy várom a választ. Ez pedig az lenne, hogy pontosan európai, az európai büdzsé milyen összeget szán erre a projektre. Valaki korábban említette az ingyenes hozzáférést, vagy szabad hozzáférést, ezt szerintem is támogatnom ké, támogatni kéne. Nagyon sok városban ingyenes a könyvtárokban a hozzáférés, de létezik annak is, a, tehát az is lehetséges, hogy egy éves díjat, valami minimális díjat fizet az ember, tehát beiratkozik kvázi. Az, az is elképzelhető, hogy mindent ingyen adunk, akkor mi lesz a közfinanszírozás sorsára? Nyilván lesz majd és pénzből is finanszírozás, de hát tisztában kéne látni. A szakbizottságunk kért néhány tanulmányt ezzel kapcsolatban, a fin- tehát azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet szponzorokat találni. Ez a fajta tanulmány, ha elkészül, akkor mindenképpen orientáló hatású lesz, tehát e, jobban el tudjuk majd képzelni, hogy gazdasági szempontból mennyire lesz életképes ez a projekt, hiszen nagyon fontos lenne ez. Úgyhogy kérem, hogy gyakorlati szempontból is gondolkodjunk el a dolog életképességén. Köszönöm. Grazie, Fatun. Grazie, Tunasszony. asszony. Köszönöm szépen. hogy figyelemmel követtem, amit Trüppel asszony mondott, és feltűnt, hogy más testületekben is nagyon kompetensen számolt be. Éppen ezért gratulálni szeretnék önnek. Van egy-két kulcskérdés, amelyek véleményem szerint nagyon nagy jelentőséggel bírnak, különösen a Google projekttel való összefüggés tekintetében. Úgy gondolom, hogy a mi projektünkben biztosíthatjuk, hogy a digitális irodalom civilizált fejlesztéséhez járjunk hozzá. Ez nagy esély és nagy veszély is persze. Hogyha engedélyezzük, hogy az amerikai monopólium kezdjen működni, és a szerzők jogait nem védjük meg, akkor ez a történelmi örökségünk számára nagyon nagy problémát jelent majd. Mi azonban, ahogyan Boris úr is mondotta, éppen hogy felvehetjük a kesztyűt, és alternatív megoldást kereshetünk, és a jelenlegi, a kortárs műveket is megvédhetjük. Fontos tehát, hogy a digitalizálás európai útját járjuk úgy, hogy az egyes tagállamokban megőrizzük a szerzői jogokat. Hogyha jól értettem, akkor az ideig véleménykülönbségek nem adhatják okát annak, hogy a projekt ne haladhasson tovább minden bizonyal vannak bár különbségek a tagállamok között a szerzői jogok tekintetében, de ennek ellenére nem hiszem, hogy ezek a különbségek olyan nagyok lennének, hogy megakadályozhatnák projektünket. Úgy gondolom, hogy a tekintetben is különbség mutatkozik közöttünk, hogy vannak országok, például Franciaország, ahol a művek nagyon nagy részét digitalizálták, másokban meg még nem. Mégiscsak arra szólítanám fel a tagállamokat, hogy egy keretet, egy törvényes keretet hozzanak létre, amely egyrészt megvédi a szerzői jogokat, másrészt azonban segíti projektünk sikerevitelét. Krakóból jövök, Krakó a költők városa. És egy beszélgetésben nem régiben megtudtam tőlük, hogy a Google projektben szerepelnek az ő fordított verseik is, de ezek nagyon szegényes minőségben vannak lefordítva. Tehát felmerül a kérdés, hogy mit tudunk tenni, hogyan tudunk kampányolni az Európeána mellett, azt hiszem, hogy ez a mi szakbizottságunk feladata is. Kampányolnunk kell azért, hogy minden tagállam bekapcsolja magát, és becsatlakozzon, és előrelépjünk. Kelly úr. Thank you very much. Firstly... Köszönöm szépen. Először is elnök asszony, ugye említette, hogy ő tanárnő volt, hogyha eh, hogyha én az ön osztályába járnék, akkor nagyon meggondolnám, hogy, hogy ellent mondok-e önnek. Jó lenne, hogyha a plenárison az elnökök legalább olyan, eh, elnökök legalább olyan haté hatékonyak és szigorúak lennének, mint ön itt a szakbizottságban. Köszönetet mondok Trüppel asszonynak kiváló munkájáért, nagyon fontos dolgokat mondott el itt a mai ismertetőben. Két-három dolgot szeretnék említeni. Az e- egyik kulcsfontosságú dolog a szerzőjogok kérdése. Ezt ma nagyon sokan hozták szóba, és a saját hazámban két ö, szent között alakult ki egy nagyon komoly háború Finnyán és Kelem között, szerzői jogok miatt, és mikor ki, ez az egyik szent a másiknak a könyvét lemásolta, és amikor a szenvedőfél tudomány szerzett erről, akkor a király, király ítéletet kérte, és a király ítéletet hozott, mely szerint minden könyv szerzőjét megilletik a szerzői jogok, ezért a kialakult háborút a könyv háborújának nevezték el. Nos, a történelemből nem derült ki, hogy a, a brit Independence Part, partiban is szerzettek követőket, de a lényeg az, hogy a hivatalos formátumát ennek a történelmi erekének 200 évvel később vetették papírra. Nagyon sok szerző véleményét megkérdeztem, és általában nem kielégítő helyzet erről számolnak be, sem a google sem máshol. Aztán a monopólium, monopólium kérdése is nagyon fontos, tehát hogy ne engedjük, hogy monopólium alakuljon ki, hiszen az Európai Unió egyik alapelve a szabad kereskedelemről szóló ennek ellentmond. Aztán az inkluzivitás kérdése tehát. Hozzá kell, hozzáférést kell biztosítani minden egyes európai polgárnak, minden művésznek, ez, ez, ezt le kell szögeznem. Egyébként nagyon jó projektről van szó, és minden nagyra becsülésem Trüppel asszony. Frau Trüppel hat ein Problem, sie muss um halb... Trüppel kollégának félkor el kell mennie és még hárman vannak a felszólalók listáján, úgyhogy kérek mindenkit, hogy egy percig szólaljon fel, máskülönben nem tud válaszolni. Vattimo úr, parancsoljon. Signore Vattimo, per favore. Si sente, si. Eh, Kérdés... Hallom, hallom, elnézést. Természetesen is belenéztem Tröppel asszony munkájába. Két-három észrevételem lenne, ez talán hasznos az önök számára. Egyes van arról valami elképzelés, hogy milyen ütemtervel zajlana ez a digitalizálás? Van ezzel kapcsolatban néhány aggályom. Ha mindent digitalizálni akarunk, akkor nyilván lelassul a mi munkánk. Ha csak a filmekre gondolunk, vagy csupán vegyük a zenét. Ugye a zene letöltése a, ö, nyomán alakult ki a svéd kalózpárt is a svéd kalózok például foglalkoztak a könyvek kérdésével? A gyerekek, fiatalok általában dalokat szoktak letölteni, vagy zenét. Tehát. Kérem, hogy egyfajta ütemtervünk, le, ütemtervünk legyen. Vegyük mondjuk a könyveket. Sok gond nem merülne most fel a kezdeti fázisban, sok könyv esetében előbb-utóbb lejárnak a szerzői jogok. A projekt maga nagyságában kiváló, de talán nem vihet, vihető véghez. Ja, hvala lepa, gospa predsednica, za besedo. Köszönöm szépen, állok asszony. Én magam is Gratulálni szeretnék Trüppel asszonynak. És köszönettel is tartozom, hiszen a vita nagyon érdekes, de sok mindent megismétlünk mindabból, amit a múltkor elmondtunk, tehát volna lehetőség arra, hogy megtakarítsuk az időt. Valamit hozzá szeretnék tenni, hogyha az Európánát a Google Books konkurensének tekintjük, akkor bizony rosszul áll a projektünk, az Európána. Azért kell, hogy létrejöjjön, nem a Google-ra adott válaszképpen, hanem a Google-tól függetlenül is létre kell, hogy jöjjön. Mégpedig azért, mert az európai kulturális javak hozzáférhetők kell, hogy legyenek. Hogyha pedig ez a projekt egy magánpartnerségen alapulna, akkor ismét rosszul állna a projekt ügye. Éppen ezért a főfinanszírozást közpénzből kell biztosítani, és a magáneszközöknek csak kiegészítő szereppel kell játszaniuk. Köszönöm szépen, Kanaibert, azt csak nagyon röviden. Igen, csak nagyon röviden. Egy valamit elfelejtettem az előbb. A ingyenességről nem beszélek. Az értékesítő társaságok kérdése is szerepel a jelentésben, mi szerint, hogy ezeket alkalmazni kell, hogy a szerzői jogokat megvédjük. Másrészt a bizottság a meglévő értékesítési társaságok életét megnehezíti, hiszen a versenyjog hatája alá tartozónak tekinti őket, és ilyen módon a versenyszabályokat torzító szerveknek tekinti őket. Tehát kérem, hogy a bizottság azért szóljon ehhez a kérdéshez hozzá. Köszönöm szépen. Megkérem akkor a bizottságot, hogy eh, ha lehetséges, akkor viszonylag röviden szólaljon hozzá, hiszen Trüppel asszonynak utána sajnos el kell mennie. Primero felicitar a, a la señora. Először is szeretnék gratulálni Trüppel asszonynak, és megköszönöm, hogy szót kaphattam. és örülök annak is, hogy a képviselők nyire lelkesednek az a ügyében. A Trüppel jelentés kiváló jelentés, gyakorlatilag mindennel foglalkozik, amivel kell. Ami a bizottságot illeti, az európaián az Euró- bizottság szempontjából, az a nagyon fontos projekt, ez egyfajta kirakat, amely amilyen keresztül a digitalizált európai tartalmakhoz, kulturális tartalmakhoz lehet hozzá jutni, és a tagállami, illetve a különböző szövetségi, tehát az egyesületi digitalizációs erőfeszítéseket ez forrasztja egybe. Néhány észrevételünk lenne. Az első a gazdátlan művek kérdése, itt európai szintű megoldást kell szerezni, vagy találni, már említettük a dokumentumfilmek kérdését, nos ezen a területen rendkívül sok a gazdátlan film, az egyik becslés szerint 50 ezer ilyen filmről van szó. Aztán a második fontos észrevételem, a szerzői jog védelme alá tartozó művek kérdése. A nemzeti könyvtárakban nagyon sok olyan mű van, ami közjogba tartozik. Nagyon kevés olyan mű van viszont az ilyen könyvtárakban, amelyet szerzői jog védene. Nagyon fontos az, hogy a 20. vagy a 21. század ne maradjon le, fedetlenül, tehát hogy az ebbe a korszakba tartozó művek is megjelenjenek, bár, tart, bár szerzői jog védi őket. Nagyon fontos lenne tehát a lehetséges esetekben feltárni, hogy kik a szerzők, és, egy, és megállapodásokat kéne megkötni szerzőjogi védelemmel kapcsolatban. Van még egy dolog, ami minket aggaszt, és önök nem igazán említették, vannak olyan szerzők, kiadók, amelyek lehetővé teszik azt, hogy interneten megtekintsék műveiket, de, csak, e, de mindenre csak e, a tagállam területéről van lehetőség. Most európai szinten ez nyilván katasztrofális lenne, tehát hogyha nem lenne e, teljes a lefedettség, ha mondjuk egy holland holland számítógépről le lehetne tölteni, vagy meg lehetne nézni egy holland tartalmat, de Németországból ezt nem lehetne megtenni, ez katasztrofális lenne. Azt gondolom, hogy a tagállamok lelkesedése ebben a, ezen a területen példa értékű. Új bizottság áll fel, nem sokára lesz egy új biztosunk is, aki digitális tartalmakkal foglalkozik, ez mindenképpen jót tesz majd ennek a projektnek. Krösz asszony és a digitális agenda mindenképp mondom jót tesz majd. Nagyon sok szerzői szervezettel, kiadóval együtt működtem, illetve tárgyaltam az Európai Parlamenttel egyetemben. Szerintem, hogyha összefogunk, akkor elérjük célunkat, ez pedig az, hogy európai kulturális örökségünk mindenki számára elérhetővé legyen az interneten keresztül, röviden, könnyen, egyszerűen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Helga. Ja. Helga, tessék. Köszönöm szépen, Doris. Egyrészt meg szeretném köszönni minden kollégának az észrevételeiket, kritikai észrevételeiket, az anyagokat, papírokat, amelyeket a jelentés előkészítése során nem egy kaptam. Egyrészt világosra szeretném tenni, hogy az, azt szeretném, hogy az Európán a saját célt szolgáljon, hiszen az európai önazonosságot, identitás szolgálja. Akkor is meg kellene valósítanunk, ha nem volna a Google, de hát ugye létezik a Google, más szereplők is vannak tehát a reális világban, de természetesen ez egy olyan projekt, amelynek nagyon nagy jelentőséget kell tulajdonítani, és sok érvet hallottunk arról, hogy az Európai Unió számára miért fontos kulturális projekt ez. Második észrevételem. Persze, hogyha a szerzői jogok védelmének komplikált vitájára gondolunk, akkor fontos, hogy konszenzus találjunk a szerzők, a jogtulajdonosok, a kiadók között, de úgy, hogy a hozzáférhetőséget biztosítsuk, de semmiképpen sem annak az árán, hogy jogot sértsünk, és nem biztos, hogy ez azt jelenti, hogy teljesen ingyenes az szerző jogokkal bíró művek való hozzáférés. Modelleket kell majd kidolgozni. De ennek ellenére úgy gondolom, hogy ennek egy olyan projektnek kell lennie, mely javarészt köz, közpénzből kerül finanszírozásra. És nagyon fontos, hogy a fogyatékkal élők kérdése, kérdésére is gondoljunk, itt is megfelelő szerzői jogi tisztázásokat kell végrehajtani. Mindezzel politikailag tehát egyetértek. De ugyanakkor a settlement, resettlementje után a Google-nál sem úgy áll a dolog, hogy minden ingyen van a szerzők, és a Google is a szerzők, tehát a szerzői jogból valamit kapnak, látni kell, hogy ez nem egy olyan modell, amely teljesen fizetés nélkül ö, á, bocsánat, rendelkezésére tartalmakat. Ami pedig a kampány és a projekt finanszírozását illeti, nos, azt szeretném, és vehemensen fel is szólalnék eznek érdekében, ugye múlt héten Strasbourgban a Google meghallgatás során is ezt tettem, szóval azt szeretném, hogy az egész Európának költségvetése a Lisszaboni utóprogramból származzon, hiszen ez mind a kultúra, mind az gazdaság modernizációjának egyik kérdése. Ezért, Martin úr, nem hiszem, egyetértek önnel, hogy nem volna célra vezető, hogy ilyen különböző költségvetési sorokból rakjuk össze a finanszírozást. Nem, ennek igenis a Lisszaboni utóstratégia zászlóshajóvá kell válnia ennek a projektnek, és világosnak, átláthatónak kell lennie. Az e-Content Plus programra rákérdeztek, nos hát 2009 és 2011 között 6,11 millió euró kerül itt felhasználásra, illetve 2011-ig lehívható. Természetesen a mi célkitűzésünk sokkal magasabb összegekre tör, és a tagállamok és a helyi kultúrintézmények, hogyha talán felismerik a projekt kulturális jelentőségét, akkor mélyebben nyúlhatnak majd a zsebükbe. Nem ellenezzük a magánfinanszírozók részvételét, ám világos alapokra kell helyezni az ő bevonásukat. Kívánatosnak tartanám azt is, hogyha a finanszírozás nagy része közpénzből származna. Hiszen ez kultúrpolitikai célkitűzésünk, de azzal is egyetértek, hogy a kreatív tartalmakért fizetni kell. Vergyi asszonynal nem értek egyet a kultúrpolitikáról mondottak tekintetében, hiszen úgy áll a dolog, hogy a kulturális tartalmak kettős jelleggel bírnak. Egyrészt árut, árunak tekinthetőek, fizetünk értük, ezek adják a kultúra hordozóinak élet alapját, ebből élnek a filmesek, a írók, tehát nem akarnám ezeket a polgári hivatásokat tönkretenni a digitális világgal, Másrészt a kultúra mindig több, mint egy áru, ahogyan Papkin kollega mondta, hanem mindig jelentést és értelmet közvetít, de hát ez az európai kultúrpolitika lényege, az UNESCO egyezmény is erről szól, mind a belső piacon, mind a harmadik államokhoz való viszonyunkban, tehát eh, ez határozza meg fellépésünket. Nem szabad, hogy itt ideológiailag beadjuk a derekunkat. A Join Europeana kampány úgy gondolom, hogy közpénzből kellene finanszírozni, de hogyha magánalapítványokat vagy más szerveket megnyerhetnénk egy ilyen identitást kialakító projekt számára, akkor ez üdvözlendő volna. És én vagyok, lennék az utolsó, aki ellenezné, hogy a fiatalokat egy más típusú reklámmal megszólítsunk, de hát így, ugye ez megint más, mint az, amiről a kollega beszélt, hogy az egyes oldalakon is reklámozunk, hát ezt én nem akarnám. Sarkelson kérdezte, hogy ki dönt a tartalmakról? Nos, hát a könyvtárak azok, akik digitalizálnak, és a tartalmat továbbadják, és ők döntenek arról, hogy mi kerül digitalizálásra, és ők veszik figyelembe azon magas szintű minőségi igényeket, amelyekről beszéltünk. A nyílt forráskódú szoftver kérdésére még rá kell kérdeznem. Ideig nem nyílt forráskódú szoftverrel dolgoztak, de úgy hiszem, hogy most az Európán a szoftveren dolgoznak a szakértők, de úgy gondolom, hogy itt a bizottság igazgatóit és munkatársait kellene megkérdezni erről a részkérdésről. Utolsó észrevételem. Úgy hiszem, hogy világosá vált minden a különbség ellenére, és gondolom ezek testet töltenek a módosító indítványokban is majd, de úgy hiszem, hogy ennek ellenére világosá vált, hogy a frakciók határain túlmutatva nagy érdek mutatkozik annak érdekében, hogy az európai, Európájának projektet tovább vigyük, és ezt köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Helga. Az volt a benyomásunk valóban, hogy egy közös projekten közösen dolgozunk. És a kollega észrevétele különös hatással volt rám, hiszen mindez, amit itt összegyűjtünk, egészen másként állítatik elő, és még a jövőben is másként fogják előállítani, mint annó, amikor én a politikában megjelentem, ugye aztán eleinte jött a, volt a film, aztán a videó, aztán a DVD, most meg már sok ilyen lehetőséggel bírunk, és a régi akkori felvételeimet nem is tudom már használni, tehát folyamatosan magunkat eh, haladjuk meg, de mindez, amit meg akarunk őrizni, voltak éppen eh, régi szakmák, és ez nagyon jó, tehát itt valóban meg kell próbálnunk mindent minőségi módon megőrizni, és ehhez természetesen a nemzetállamok, a tagállamok együttműködésére szükség van. És biztos vagyok benne, hogy a Google-ről szóló vita sok országban oda fog vezetni, hogy a kultúrminiszterek elgondolkoznak, hogy hogyan lehet megőrizni a kultúra hagyományát. Köszönöm, Helga, jó utat vissza Berlinbe! A módosítók benyújtásának határideje mikor is van? 19, 12, december 8-án. Tehát jövő héten, 12 órakor, december 8-án. Ez is délben van, nagyszerű. Tehát december 8, 12 óra is. Utána 26-án, most akkor lesz ülésünk, nem lesz ülésünk január 26-án, de hát elvileg 26-án kellene szavaznunk az Európeánáról. De most nem tudjuk, hogy a bizottsági meghallgatásokról szóló ülés hányadán áll majd. Tehát december 8-án, 28, december 8-án 12 órakor van a benyújtási határidő. Ötös napi rendi pont, egyetemek és um, üzletek, üzleti élet dialógusa, új partneri kapcsolat. Szeptember 2-án Schmidt Pált neveztük ki jelentéstevőnek, október 13-án pedig az ITRE szakbizottság azt kérte tőlünk, hogy vonják be ő, vonjuk be őket, mint társult szakbizottságot. Ez ugye az 50-es házszabálypont, és ennek szellemében egy közös time table-t fogunk kialakítani. Egész egyszerűen most megadom Schmidt pálnak a szót, hogy számoljon be arról, hogy mit ért el többek között az ITERE szakbizottsággal. Pál parancsolja. Köszönj elöljáróban szeretném megköszönni, hogy ezt a jelentést nekem ítéltétek. Skúria úrral, te is, Doris, nagyon kedvesek voltatok, és minél többet olvasok és tanulok hozzá, annál jobban látom, hogy mennyire izgalmas és fontos téma ez számunkra. Szeretném megköszönni Rita Soares kisasszonynak a a segítségét, aki minden fellehető anyagot eljutatott hozzám. Közösen áttekintettük a, a bizottság ebben a témában kiadott közleményeit, és megtekintettük az anyagait az eddig megtartott fórumoknak. Az üzleti szektor és a felsőoktatás közti szorosabb együttműködés elősegítése a Lisszaboni stratégia egyik legfontosabb területe, mely egyszerre két cél megvalósulását tudja szolgálni, egyrészt hozzájárul az egyre fontosabb kérdéshez, munkahelyek teremtéséhez, másrészt a felsőoktatás modernizálásához. A fiatalok szempontjából az együttműködés célja az lenne, hogy minden hallgató gyakorlati ismeretekkel felruházva, hosszabb, rövidebb ideig tartó gyakornoki tapasztalatok kezében vehessen át diplomát, megkönnyítve az elhelyezkedésüket. Az egyetemek és az oktatók számára rendkívül fontos, hogy felmérjék a munkaerőpiac igényeit, és lépést tartsanak a legújabb módszerekkel, ezért az oktatók számára is nyitottabbá kellene tenni a vállalatokat. A vállalkozások pedig úgy profitálhatnak az együttműködésből, hogy biztosítva tudják a meg, számukra szükséges megfelelő szakember utánpótlást. Jó lehet, az együttműködés eredményei inkább hosszú távon jelentkeznek, meggyőződésem, hogy minden olyan kezdeményezést támogatnunk kell, amely hozzájárul Európa gazdaságának válságból történő kilábalásához, illetve a munkanélküliség csökkentéséhez. A, az önök által készhez kapott dokumentum egyelőre egy munkaanyag, amely összefoglalja az eddigi lépéseket, felvázolja az általam fontosnak tartott prioritásokat. A, ezen prioritások között olyanokat említenék, mint a folyamatos párbeszéd kereteinek meghatározása, a párbeszéd tematikája, illetve a párbeszéd résztvevőinek meghatározása. Kérdés, hogy a dialógus maradjon-e kétoldalú, vagy kerüljön bevonásra a kormányzat, mely ösztönözheti az egyetemek és az üzleti szféra egymásra találását, együttműködését. További kérdés, hogy mi legyen a párbeszéd célja. Véleményem szerint fontos, hogy újabb és újabb konferenciák mellett szülessenek végre konkrét javaslatok, akár számon kérhető, mennyiségű szemléleti vállalások az egyetemek és a vállalkozások részéről. Ezzel kapcsolatban is kérem majd a szíves véleményüket és javaslataikat. A másik kihívás, hogy hogyan vonhatók be ebbe a folyamatba a kis és középvállalkozások, amelyek kevesebb eszközzel rendelkeznek ahhoz, hogy hogy támogassák a továbbképzést, illetve gyakorlati programok finanszírozásához is kevesebb forrásuk van. Fontosnak tartok egy másik aspektust, hogy gondoljuk meg, hogy a oktatási programokban egyébként is résztvevő partnerországok, például a tagjelöltek, valamint az Euronest országcsoport, ez a hat ország, hogy a Mediterrán Unió tagja is részesei legyenek az aktív párbeszédnek, ez ügyben tárgyalásokat folytattam a European Training Fund egy kiterjedt hálózat igazgató asszonyával, aki mondta, hogy készen áll az együttműködésre, és ezt nagyon jónak tartja. Egy másik szempont, hogy az együttműködésbe célszerű bevonni a középfokú szakképzési intézményeket is, valamint hogy az élethosszig tartó tanulás szellemében biztosítani kell, hogy a szakmunkások adott esetben felsőoktatási intézményekben képezhessék tovább magukat, ne legyen elvágva az útjuk, mert adott esetben nem rendelkeznek megfelelő szintű középiskolai végbizonyítványjal. A párbeszéd keretében meg lehet vitatni olyan kérdéseket, hogy szükséges-e az egyetemek részéről egyfajta utólagos követés, úgy mondanám egy, egy follow-up, hogy a kibocsátott diplomások milyen pályát futnak be a, a munkaerőpiacon, illetve azt is, vajon ennek alapján lehet-e, egyáltalán szükséges-e rangsorolni az európai egyetemeket. Az első tapasztalatom az, hogy az egyetemeknek fogalmuk sincs, hogy az által kibocsájtott végzős diákok merre járnak, hol dolgoznak, hasznosul ez a rendkívül előfeszítés, ami alapján éveken keresztül oktatták őket. Végezetül szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a témával összefüggésben szakbizottságunk kezdeményezett egy közmeghallgatás megtartását, az lesz a címe, hogy Európai Egyetemek, kihívások és válaszok. Január 26-án erre tervezzük ezt. A titkárságnál tehetnek, úgy tudom, javaslatokat, vagy Skúria úrnál szakértők meghívására. Kedves kollégák, tisztelt elnök asszony, várom szíves véleményüket az anyaggal kapcsolatban, gazdagítsuk közösen, várom javaslataikat, és készen vagyok arra, hogy ez használja a, a alapvető célkitűzéseket ez a jelentés, mint minden jelentés, amit itt magunk a Kulturális és Oktatási Bizottság nevében készítünk. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, Logegard úr, a szó. Formand, øhm, jamen jeg synes også, det er et utroligt øh, interessant... Köszönöm szépen. Én is úgy vélem, hogy ez egy rendkívül érdekes téma. Ne felejtjük el, hogy már régóta beszélünk erről, tehát nem újdonságról van szó, és tapasztalatom szerint sokat beszélünk erről, úgyhogy nyilvánvalóan komoly dologról van szó, nagy kihívással nézünk szembe. Egyetértek Schmidt úrral, ez is eszköze lehet akár a vásárból való kilábalásnak. Úgyhogy mindenképpen oda kell erre is figyelni. Néhány pontot szeretnék itt kiemelni, és mitől figyelmi ajánlani. Egyetértek azzal, amit a bizottság mond nyilatkozatában, tehát a hat témá val ebből a témából, a hat témából kettőt emelnék ki. Az első téma, és erre a jövőben is oda kell majd figyelni, az első téma a tananyag kérdése, menet kérdése. Itt mindenképpen egy ágazatokon átívelő tananyagra van szükség, tehát azt próbáljuk ezzel elérni, hogy azok, akik kikerülnek az egyetemről, azok képesek legyenek elhelyezkedni. Aztán innováció és kutatás összefonódása. Nos, ez nem minden esetben működik kiválóan, nagyon nehezen tudnak összekapcsolódni a kultúrák. Gyakorlatilag két külön nyelven beszél ez a két külön entitás, úgyhogy az is nehéz, hogy a vállalkozói felfogást, illetve az egyetemi felfogást annyira lehessen legalább egy nevezőre hozni, hogy egy közös nyelvet beszéljenek. Egyetértek Schmidt úrral abban, hogy a képzést, továbbképzést, illetve az élethosszig tartó tanulást mindenképpen az egyetemi oktatás részévé kell tenni, tehát azoknak is képzési lehetőséget kell nyújtani, akik már elhelyezkedtek a munkaerőpiacon. Aztán a tudomány és technológia iránt nagyon kevesen érdeklődnek a különböző tagállamokban, Dániában, általában a skandináv országokban ez komoly gondot jelent. Az elmúlt három-négy év, három, évben vizsgáltuk a kérdést, de kézzelfogható eredményről még nem számolhatok be. Mindezt azt gondolom, tehát a probléma orvosolását, eh, hogy a gyerekek érdeklődjenek a tudomány iránt, természettudományok iránt, ezt eh, már az általános iskolában kezdik, eh, el kell kezdeni, az egyetemen már túl késő van, addigra már mindenki eldöntötte általában, hogy mit szeretne tenni. Aztán határokon átnyúló mobilitás. Nagyon fontos a hidak kiépítése. Tehát gyakorlati képzésben is, képzésen keresztül is meg lehet ezt például tenni. Manapság sokan mondják azt Európa szerte, hogy túlságosan kevés gyakorlati képzésben van a részük. És ez érvényes a kutatókra is, tehát a kutatóknak is van egy olyan szerepük, hogy egyfajta hidat tudnak kiépíteni a vállalkozások, illetve az egyetemek között. Nagyon fontos az is, hogy a e, különböző tagállamok oktatási minisztériumai is részt vegyenek a e, folyamatban, tehát, hogy jóvá hagyják azokat, például jóvá hagyják az alkalmazásokat, stb. stb. Aztán az ösztöndíjak kérdése, ez e, Dániában van egy nagyon jó projektünk, mely szerint a kormány támogatja a külföldi egyetemeken tanulókat egy ösztöndíjjal. Ezt aztán más országok is igyekeznek lemásolni. Ezt akár a létező programokba is meg lehet valósítani, tehát lehet ezzel gazdagítani mondjuk a Marie Curie programot is külön nagy változtatások nélkül. A finanszírozásról persze el kéne gondolkodni, de ez is, ez is de ez mindenképpen megoldható lehet. Egyébként finanszírozást akár a hetedik keretprogramból is találhatunk. Tehát ez a Dán Business POD program lényege. Köszönöm szépen, Dövedelóva asszony a szó. Ja by som sa chcela spýtať, pán Schmidt. Köszönöm szépen. Lenne egy kérdésem Schmidt úrhoz, hogy készítettek el arról egy kutatást, hogy az egyetemeken, ahol humán ö, tudományokat tanulnak, hogy ezeken az egyetemeken folyik-e kommunikáció az üzleti élete, hol lehet ezzel kapcsolatban gyakorlati tapasztalatokat szerezni, hiszen nem tudom elképzelni, hogyha valaki például nyelveket tanul, akkor hogy ezek kik lehetnek, talán fordítóügynökségek, talán ilyen fordítóügynökségekkel lehet együtt dolgozni. Mindenesetre nálunk ez úgy történik, hogy az egyetemeken praktikumot kell folytatnia a hallgatónak abban a szakban, amit tanul. Talán ez lehetne egy olyan út, amit mi az egyetemeinken rögzítettünk egy bizonyos heti számot, ahány hét gyakorlatot kell e, lefolytatni ahhoz, hogy a hallgató megkapja azt az igazolást, hogy lezárta azt a, e, az évet. Vagy. E, talán az is egy jó lehetőség lenne, hogyha egy ilyen opció lehetséges lenne, akkor arra is sor kerülhetne, hogy az egyetemekkel való együttműködés javuljon, mert nálunk például a joghallgatók többen vannak, többen akarnak jogot tanulni, mint technikai szakokat, de azt hiszem, hogy ez az egész Európai Unióban így van, és ezért is tartanám ezt a lehetőséget olyan nagyszerűnek, és talán ezen az úton is támogatni tudnánk ezt a dolgot, és talán kutatnunk kellene egy kicsit ezt a területet. Köszönöm szépen! Kyllä, tämä on ollut mahtavan hieno päivä tänään. Köszönöm szépen, mondja Réba úr. Nagyon jó ülésnapunk van. Az Európeán az európai etosz testesíti meg a kultúrát, és nagyon nagyon sokat tettek már az ügy érdekében, az a kérdés, hogy lehet mindezt működőképessé tenni. Aztán egyetemek, illetve az üzleti világ, itt is kultúrára van szükség, így lehet biztosítani azt, hogy a ö, gazdasági szektornak legyen jövője. A szocialistáknak én vagyok, szocialistáknál én vagyok ennek a kérdésnek az árnyék jelentéstevője, ezzel debütálok, és olvastam a bizottság nyilatkozatát, ez nagyon sok kérdést vett fel, illetve Schmidt úr által elmondottak is. Finn vagyok, és jövőre elindul egy új egy- egyetemünk, az Áltó Egyetem. A műszaki, a gazdasági, illetve az iparművészeti egyetemet egyesíti ez a komplexum majd. úgyhogy próbáljuk elérni a magunk részéről azt, hogy az egyetemek, illetve az üzleti világ között létrejön a párbeszéd. Ezt a modellt szerintem a társadalom más rétegeibe is ki lehetne terjeszteni, hogy a lehető legtöbb érintett felet mozgósítsuk civil szervezetekre, különböző munkaügyi szervezetekre és egyéb testületekre is gondolok. Ezáltal véleményem szerint meg lehetne oldani azt, hogy ez a párbeszéd egyre jobban, egyre szélesebb körül legyen. Aztán a vállalkozással kapcsolatos előadások is fontosak. Ugye ez is szerepel a bizottság nyilatkozatában. Az Uppsalai Egyetemen egy előadó Kínáról beszélt. Hogyha megkérdezünk egy, megkérdezünk egy kínai hallgatót arról, hogy ki szeretne, egy hallgatói hallgatóságot, hogy ki szeretne vállalkozó lenni, akkor mindenki jelentkezne. De Finországban vagy Svédországban a hallgatóknak csak 5%-a jelentkezne. Ez is mutatja, hogy mennyire fontos az oktatást párosítani a vállalkozással, úgyhogy erre mindenképp oda kell figyelni. Köszönöm. Mr. Kelly, the next Mönch. Kelly úré a szó. Köszönöm szépen. Nagyon örültem annak, annak a kiváló bemutatásnak, amit Schmidt Pál tartott. Hangsúlyozta azt is, hogy az egyetemeknek komolyabb szerepet kell vállalni a, a kultúrában, illetve a gazdasági életben is. Évekig a egyetemek gyakorlatilag elefántson, toromban éltek, a kultúrától, a gazdasági élettől távol, egyedül, elszigetelten tevékenykedtek, és gyakorlatilag nem figyeltek oda, hogy a hallgatók, a kikerülő hallgatók el tudnak-e majd helyezkedni. Ez változik, változóban van. Azt hiszem, szükségből változtattak az egyetemek ezen, a, gyakorlatilag diktálták nekik a vállalkozók, a gazdasági élet, például ösztöndíjakon keresztül, hogy változtassák meg hozzáállásukat. Azt gondolom, hogy most kell, mikor változóban vannak a dolgok, most kell még komolyabb változást elérni. Írországban egy egyetemi stratégia tervet hoztak létre nemrégiben, és az iránya ennek a legfőbb fő csapása pontosan az, amit Schmidt úr is említett. A smart economy, az éghajlatváltozás, az energia, biztonság hatalmas gondjai leselkednek ránk, úgyhogy mindenképpen most kéne lépni, és nagyon jó az, hogyha most lépjük meg ezt, amit Schmidt Pál javasolt. Gratulálok, Schmidt Pál úr, folytassuk a munkát. Jó, Mrs. Correa, ma... Egyszerű. Correa asszony a szó. E, Köszönöm szépen. Schmidt úr már feltette a kérdést, hogy milyen gyakorlati tanácsokat tudnánk neki adni. Nos, élnék bizalmával, és két tapasztalatomról számolnék be. Az olasz ifjúsági miniszter terveiről van szó, vagy intézkedéseiről. Az egyik egy, egy kampusz kialakítása, ahol a Sapiens Egyetem száz diákja, akik kitüntették magukat, tehát akik élen járnak, tehát ezen a kampuszon ez a száz diák egy héten keresztül találkozhat a különböző Olaszországban jelenlévő nagy multinacionális cégeket, például Microsoft-tal, stb. stb és így kicsit összehangolhatják a tananyagot, tehát hogy mit tanulnak majd a jövőben, azzal, hogy mit kívánnak tőlük ezek a vállalatok. Ezáltal a vállalkozók nem csak a vállalatok nem az alapján választják ki ugye a jövőbeli munkatársaikat, hogy elolvassák a CV-jüket, hanem némi beleszólásuk is van a dolgok alakulásában. ezen fórum után nagyon sok hallgató aláírt egy munkaszerződést, vagy munkaszerződés ígéretet, tervezetet, tehát a jövőjükre nézve ez mindenképpen döntő hatású. Nem tudom, hogy hogyan lehetne ezt beépíteni a mi elképzelésénkbe, valami Erasmus-szerűvel lehetne ezt párosítani, tehát egyetemek és vállalkozások egymásra találása. A második dolog, arról van szó, hogy a hallgatói szervezetekhez miképpen közelítenek az olasz vállalatok. Egy különböző projekteket hoztak létre közösen, és ezen projekt, amiben ugye befektettek a vállalkozások, ez a projekt ez megvalósult és munkahelyeket teremtett. Ezzel kapcsolatban egyébként vannak dokumentumaim is, ezeket most nem tudom adni, de azt gondolom, hogyha ilyen körülbelül ilyen modellek mentén indulnánk el, az mindenképpen jót tenne a dolognak. Köszönöm. Boris? Boris úr, szó. Panu Köszönöm szépen Schmidt úrnak. Nagyon jól összefoglalt ezt a témát, és lehetőségem nyúlt, nyílt arra, hogy egy három milliós lakosú régióban egy hasonló projektet vezessek. 5, 500 hallgatónk volt itt, és azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban három szempontot kell figyelemben vennünk, ami az egyetemek és a gazdaság közötti dialógus illeti. Először is egy mobil gazdasága célunk, és tudjuk azt, hogy az egyetemek és főiskolák gyakran vesztesek maradnak, például, hogyha az Egyesült Államok beli hasonló intézményekkel hasonlítják össze őket, és hol lehet ennek az oka, hogyha megvizsgáljuk a tudományos oldalról, tehát a kutatási eredmények miért nem kerülnek be a nagy vállalatok eh, tudáskincsébe, illetve a közepes és kis vállalatok tudáskincsébe, hiszen azt gondolom, hogy itt nagyon sok akadályt kell legyőzni ennek a tudásnak, hiszen a potenciáljait kell kihasználni ehhez az egyetemeknek. Technológia eh, parkokat kellene, vagy kutatási eh, parkokat kellene létrehozni. És még egy dolog, a munkatársak együttműködése. Ugyanis az egyetemeken dolgozók rendelkezésre állhatnának a vállalatoknak, és fordítva is, és így a partnerek között lehetőség nyílhatna arra, hogy aktívan promováló doktori iskolába járók számára nagy lehetőséget jelentene ez, hogy kapcsolatokat teremthessenek. A vállalatok 90%-a kis és közepes vállalat, és ezért azt gondolom, hogy a legtöbb egyetemen az Európai Unióban a saját gazdasági tevékenységet nem tudjuk igazán támogatni, tehát ezt a tevékenység nem kap eléggé teret és ezért az a véleményem, hogy a vállalati gondolatot jobban kellene támogatnunk, és én azt gondolom, hogy ebben a jelentésben is ennek kifejezésre kellene jutnia. J'espère, Madame la Présidente, que vous vous interpréterez mon intervention de moins mauvaise. Köszönöm szépen, állok asszony. Úgy hiszem, nem akartam korábban azt mondani, nem értek önnel egyet. Valószínűleg rosszul fejezhettem ki magam. Tehát kérem, ne értsen félre. De még valami más szeretnék mondani, egy picit árnyalni szeretném a képet. Egyrészt az a benyomásom, hogy az egyetem továbbra is mégiscsak képez, kiképez, mégpedig sok fiatal embert képez, akiknek utána valóban szükségük lesz munkahelyre is. Ezek az egyetemet végzett fiatalok, azok egyébként, akiket a legkevésbé érint a munkanélküliség, minél magasabb képzettségi szintet ér el valaki, annál alacsonyabb a munkanélküliségi ráta. Ilyen módon mégiscsak meglepett, hogy néhány kollégám mindig csak a saját országáról beszélt. Úgy hiszem, hogy a különböző kultúrákról is igenis eszmét kell cserélnünk, de azért hagy szóljak én magam a saját országomról is, Franciaországról. Nos, a francia egyetemek nagy erőfeszítéseket folytattak azért, hogy az egyetemek és a cégek közötti dialógus támogassák, és ez pedig fölvet egy sor kérdést. Mégpedig vannak, akik azt kérdezik, mi volna hát a célja az egyetemnek? Nos, én úgy hiszem, hogy az egyetem az élet hosszig való tanulás során fontos szerepet játszik. Egy olyan él, világban élünk, ahol nagy a mobilitás, és ahol rugalmasnak kell lennünk. Minél nagyobbak az ismereteink, annál inkább lehetőségünk van arra, hogy a munka világának kihívásaira jobban, rugalmasabban válaszoljunk. Az egyetem minden bizonyal a legjobb hely arra, hogy ezt a mobilitást biztosítsuk, hiszen máskülönben túlontúl specifikus ismeretekkel rendelkezünk, majd és nehezebben tudunk majd igazodni a munkaerőpiac változásaihoz. Végezetül, hogyha az európai sajtót olvasom, akkor azt láthatom, hogy egy sor mozgalomváltozás történik, és a diákok forronganak, fellázadtak sok helyütt az egyetemi rendszer ellen. Úgy hiszem, hogy ezeket az egyetemi lázongásokat, lázadásokat komolyan kell vennünk, fontos üzenetnek kell ezt tekinteni, és ennek fényében harmonizálni kell az egyetemi diplomákat, ám ha nem figyelünk a diákokra, akkor nem nagyon fogják szeretni, és legfőképpen nem fogják elfogadni a mi reformjainkat. Köszönöm, Verzser asszony, Ferhelyen asszony. A Vorsitzende, is. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én Aachenből jöttem, ez egy olyan város, ahol több főiskola és egyetem működik, ahol ezek a témák nagyon intenzíve váltak az elmúlt években, és pontosan a kooperáció a vállalatokkal játszik nagyon nagy szerepet nálunk. Klasztereket építünk, eh, ahol vállalatok az egyetemekkel együtt közösen eh, kutatóintézményeket, más intézményeket alapítanak, vannak kutatási megbízások, vannak különböző eh, kutatási projektek, amelyekben beveszik az ottani egyetemet. Tehát nagyon sok minden előrelépés történt az elmúlt években. A nagy cél az talán az lenne, hogy a technikai jellegű, műszaki jellegű tanulmányi körökön kívül kellene ezeket a kooperációkat növelni, hiszen ez már itt elhangzott, elhangzott, hogy pont a humán tanulmányok terén nagyon nehéz és sokkal nehezebb kooperációs partnereket találni. Az üzemgazdasági vagy, vagy gazdasági szakokon már duális képzések folynak nagy mértékben, akik különböző egyetemeken, illetve emellett egy főiskolán is tanulmányokat folytatnak, ami nagyon megerőltető számukra, azonban ennek ellenére rendkívül jó lehetőséget nyújt arra, hogy később beszálljanak a munkaerőpiacra. Én azt hiszem, hogy az alkalmazott tudományok terén is fennállnak kihívások, ahol ugyanis a vállalatoktól függetlenül kell továbbfejleszteni ezeket a tudományokat, ahol gyakorlatilag ugye nem szabad, hogy azért az történjen, hogy ezek az alkalmazott tudományok valamilyen használati érték nélkül történjenek a vállalatok számára. Van még egy további kérdés, ez a networking a vállalatokkal és illetve az a networking, amikor arról van szó, hogy a hallgatóknak is jó lehetőséget kell nyújtani arra, hogy belépjenek a munkaerőpiacra, és erre nagyon sok hasznos modell van. Nálunk vannak mondink, kiállítások, ahol bemutatkozhatnak a különböző vállalatok nálunk, és itt lehetőségük van arra, hogy első kapcsolatokat teremtsenek a hallgatók a különböző vállalatokkal, és már vannak ösztöndíjak, és már a tanulmányok alatt is kooperációs lehetőségek. Én azt gondolom, hogy az ösztöndíjak egy olyan területet jelentenek, ahol még sok mindenen javíthatnánk Európában, hogyha kinézzünk, kitekintünk az Egyesült Államokban, ott sokat elleshetnénk tőlük, hiszen nagyon sok már a tanulmányok körében is fontos lenne, és nem csak a kutatás során. Én azt gondolom, hogy a legutóbbi kutatási keretprogramok és az új kutatási program terén már nagyon sok minden történt, és hogyha az EIT területét is jól be tudjuk indítani, akkor azt fogjuk látni, hogy itt is vállalatok és egyetemek kooperációjáról van szó, és én azt gondolom, hogy mi az EU-ban már eléggé jó úton járunk. De itt elhangzott még egy téma, és ez nagyon fontos, ez a harmonizációja a különböző ö, szakoknak, egyetemi szakoknak, hiszen hogyha a diákok tényleg megpróbálják valóban a gyakorlatban átélni ezt az európai gondolatot, átmenni egy másik országban, és ott elismertetni a végzettségüket, a különböző pontokat, például a bachelor és a master eh, elismertetése kölcsönösen, ez még máig is egy eh, nehéz kérdést jelent, és én azt gondolom, hogy ez rendkívül fontos lenne pont a hallgatók érdekében, hogy ez az összehasonlíthatósági gondolat és az egységes eh, szakok, egyetemi szakoknak a kérdés, ez valóban a gyakorlatban is megvalósuljon. Köszönöm szépen! és Schmidt asszonyé lesz a szó most. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék először is köszönetet mondani Schmidt úrnak, hogy így vezette fel ezt a témát, ahogy felvezette. Nagyon érdekes észrevételeket hallottam, voltak, akik közös nyelvről beszéltek, és mindenképpen fontos, hogy kialakuljon ez a közös nyelv, hogyha egy hogyha azt szeretnénk elérni, hogy az egyetemek és a, és a vállalkozások jobban együttműködjenek. Egyfajta közös kultúrára is szükség lenne a két entitás között. Aztán, ami a finanszírozást, illetve a költségeket illeti, mindenképpen befektetéseket kell tenni, hogy az egyetemeken többet beszéljenek erről a, erről, a kultúráról. Természetesen mindegyik oldalnak ismerni kell a saját helyzetét, egyetemeknek és vállalkozásoknak is, de most azt vizsgáljuk, hogy a két szektor vagy ágazat között hogyan lehet hidakat építeni. Talán túlságosan nagy a szakadék az egyetemek és a és a vállalkozások között azt kéne megvizsgálni, hogy hogyan lehet őket közelebb hozni, hogy hogyan tud, tudnak többet egymásról megtudni. Igen, én magamat is feltettem a hozzászólók listájára. Én nagyon örülök annak, hogy ez a jelentés létrejön, mert azt gondolom, hogy sokkal többet kellene együttműködn- együttműködnünk a gazdaság és az egyetemek között, és ennek különböző szintjei lehetnek és formái. Egészen különböző formák elképzelhetőek, ahogy itt többször is elhangzott, hogy az is lehetséges, hogy például egy technológiai parkot hozunk létre az egyetemi kampusz területén, ahol az egyetemi professzorok és docensek is közreműködhetnek. Vagy akár a gazdaság egyes területei például doktori ösztöndíjakat tűznek ki. Lehetnek olyan tanszékek, amelyeket azért hoznak létre, mert valamelyik ágazat vagy vállalat azt gondolja, hogy ezt a tanszéket meg kell finanszíroznia. Persze ez nem azt jelenti, hogy ha Mercedes megfinanszíroz egy ilyen tanszéket, akkor onnantól csak a Mercedesről szabadott beszélni. Nem, nem erről van szó, arról, hogy a hallgatókat annak ellenére felkészítsék arra, hogy az életüket akár más irányba is fordíthatják, hiszen nagyon sok hallgató eléggé keveset tud a valós gazdasági folyamatokról, arról, hogy mit fognak tudni majd a, a tanulmányaik után e, csinálni, és gyakran meg se nyílnak előttük olyan lehetőségek, lehetőségek, kilátások, amik egyébként pedig lehetségesek lennének. És én ezért azt gondolom, hogy ez a gondolatcsere rendkívül fontos, ez az Erasmus keretében a Leonardoból is átvétere került, és a különböző gyakornoki területeken már ez zajlik, ez az Erasmus területén is már így fennáll. De gondolkozzunk el azon is, hogy nem lehetne lehetséges az, hogy egy menedzser vagy egy vállalatvezető akár miért nem lehetne vendégdocens egy egyetemen, és miért ne számolhatna be a gazdasági mindennapokról? Miért ne mondhatná azt, hogy igen, ez az én területem, miért ne lehetne ezt az elefánt csonttornyot, amelyeket az egyetemek jelentenek, megnyitni a kívülállók számára. És egyébként ez Kelly úr is említette, és ez már azért meg is történt bizonyos területeken. A saját területemről talán hadd beszéljek, az luxemburgi egyetem egyébként abszolút ezen az alapokon épült föl, vagy a Campus Európé ez az egyetemi együttműködés, ez abszolút a gazdaság és az egyetemek, főiskolák együttműködésén épül, és erre nagyszerű példáink vannak már, és ezért nagyon örülök annak, hogy sokan önök közül a saját országukból is felhoztak példákat, mert hiszen csak a jól bevált ö, folyamatokból, gyakorlatokból tudunk tanulni. És persze nem lesz arra lehetőség, hogy mindenütt egyidejűleg ugyanazon a szinten ugyanazt hozzuk létre, de azért utalást kell tennünk arra, hogy mi minden már az, ami már lehetőségi vált, hogy éreztessük azt, hogy mire lesz lehetőség. Madame Veren beszélt a hallgatókról, és persze hallgatnunk kell a hallgatókra, akik Németországban is egyébként most kivonultak az utcára, de hát ők azért is mentek ki az utcára, mert a bolonyai folyamat csődöt mondott, és, és másfél évvel ezelőtt a bolonyai folyamatról egy jelentést készítettünk, holott mi nem is vagyunk egyébként illetékesek a bolonyai folyamat iránt. Ez az, az, a tagállamok bűne, illetve mások voltak érte felelősek, és hogyha a parlamentet is meghallgatták volna, akkor nagyon sok gyermekbetegség a bolonyai folyamat során nem is jött volna létre, és akkor mobillak lehetnének a hallgatók, hogyha bele préselnek engem egy becselerként három évbe, és egy, ott egy öt évre való tananyagot kell végighallgatnom, akkor nem fogok tudni elmenni külföldre. De hát én azt mondom, hogy jogosan vonulnak az utcára a hallgatók, és Hadd mondjak el egy példát. Berlinben van két nagy egyetemünk, a Humboldt és a Freie Egyetem. És korábban úgy az volt a szokás, hogy egyidejűleg mind a két egyetemen lehetett tanulni. És ma pedig úgy van, hogy csak a Humboldton tanulhatok bachelorként, és nem mehetek el a másik egyetemre, és nem hallgathatok ott különböző szakokat. Hát hol élünk végül is? És hogyha pontosan erről a folyamatról beszélünk, hogy a gazdaság és a főiskolák, egyetemek együtt működjenek, akkor gondoljuk végig azt, hogy az a cél, amit a bolonyai folyamattal, a becselerrel el akartunk érni, az nem sikerült. És ezért is meg kell próbálnunk azt, ami a gazdaság és az egyetemek együttműködése során a célunk, hogy talán egy kicsit jobban vizsgáljuk meg közelebbről a bachelor és a master eh, lehetőségeket, mert hiszen nap mint nap hallunk arról, hogy ez nem annyira működik a gyakorlatban. Most még szeretném majd átadni a szót Schmidt Pál úrnak, és kérem majd Kiroz asszonyt az Európai Bizottság részéről is, hogy szóljon majd még hozzá ehhez a témához, kérem. Öni a szó. Sorry. Yeah. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Ha megengedik, nagyon gyorsan összefoglalnám ennek a nyilatkozatnak a tartalmát, illetve hogy mit tett ezen a területen eddig a bizottság. Ahogy a felvezető elején említette a jelentéstevő, mindenképpen támogat, mindenképpen támogatnunk kell az egyetemeknek a béli tevékenységét, hogy közelebb kerüljenek a vállalkozásokhoz. Ez a Lisszaboni folyamatnak a lényege is. Ez a lényege az európai oktatás modernizálásának is. Elhangzott ma az is, hogy jobban oda kell figyelni az egyetemeknek a társadalom szükségleteire. Ezért is indította el a University Business Forumot Figel biztos úr 2008-ban. Az eredmények pedig azt mutatják, hogy nagy szükség volt erre a kezdeményezésre. Az egyetemek a tudás háromszögének egyik fontos sarkán állnak, és azt gondolom, hogy jelenleg nem használjuk ki megfelelően, illetve teljes terjedelmében az egyetemek adta lehetőségeket. Hat fontos témát emelt, emeltünk ki, hogy említettük, a knowledge transfer, a mobilitás, a kormányzás és egyéb kérdések. Ami azt kérdést illető, hogy mennyire tudnak elhelyezkedni a végzett hallgatók a munkaerőpiacon. Ugye változnak a kritériumok, és elfogadhatatlan, hogy nagyon nagy mennyiségű végzett hallgató nem tud elhelyezkedni, más részről pedig a, vállalkozók, a vállalatok nem találják meg a szükséges munkaerőt. A kettőnek egymással kéne találnia. Az egyetemi programokat úgy kéne tehát létrehozni, hogy később el tudjanak helyezkedni a hallgatók, illetve jobban odafigyeljenek a munkerőpiacra, mint olyanra. Valójában az egyetemek vállalják a legnagyobb felelősséget azért, hogy el tudjanak helyezkedni a hallgatók később, és hogyha nyomon követi ezt a folyamatot az üzleti világ, az is segíti ezt. Európa innovatív kapacitása viszonylag alacsony, és ez lehet, hogy azért van, mert a vállalkozók nem állnak szoros kapcsolatban az egyetemmel nem a kutatók, az egyetemi oktatók nem igazán vállalkozói mentalitással figyelik munkájukat. Mindenképpen a függetlenség, a kreativitás és a vállalkozói hozzáállás fejlesztésére kéne odafigyelni az egyetemi oktatásban. Jobb, jó lenne, hogyha a felsőoktatásban résztvevő oktatók többször helyezkedhetnének el gyakornokként a vállalkozásoknak, illetve jó lenne az is, hogyha a különböző tanulmányi programokba jobban bevonnák a vállalkozásokat. Ez mindenképpen elősegíteni a hosszú távú partnerség kialakítását. Nagyon fontos az is a felsőoktatásban, hogy a knowledge transfer, a tudás átadása mennyire történik meg. A jobb e, együttműködés, mint a két félnek jót tenne, az egyetemi világnak, illetve az üzleti világnak is, hisz, hiszen ez egyrészt stimulálja az innováció, innovációt, másrésztről pedig a hosszú távú az élethosszig tartott tanulást teszik lehetővé az egyetemeken belül. Az egyetemek különböző stratégiákat kell kidolgozniuk, amelyekben felmérik, hogy mekkora szükség van erre. Megfelelő kormányzás modelleket kell létrehozni helyi regionális és nemzeti szinten is, ez az alapfeltétele a hatékony egyetemi vállalkozási együttműködésnek. Ilyen governance modell nélkül nem jöhet létre ez az együttműködés. Egy ilyen modell alapján a résztvevők jobban kiszámíthatják, hogy mire, eh, milyen lehetőségeik vannak, és Önök már említették, hogy nagyon sok bevált, hogy a bevált gyakorlatoknak nagyon hosszú sora létezik már Európában. Kutatók, professzorok, illetve hallgatók számára, de beszélhetünk ilyen bevált gyakorlatokról a vállalkozások esetében. Remélem, hogy ezek a bevált gyakorlatok immáron rendszeresek lesznek. Nagyon fontos az, hogy megtaláljuk, hogy hogyan lehetne ezt az együttműködést a lehető leghatékonyabbá tenni. Hogyan lehet elérni, hogy az egyetemek, a diákok, a magáncégek és közcégek, a társadalom számára ez a leghatékonyabb, leghasznosabb legyen. A különböző fórumok folytatják munkájukat, feltárják azt, hogy hogyan lehet más oktatási szintekre is kiterjeszteni ezt a párbeszédet, illetve hogyan lehet Európán kívüli érintett feleket is bevonni ebbe a folyamatba. Feltárják, milyen eszközöket lehet felhasználni a folyamatban. Az elkövetkezendő fórumok, tehát amiket már elterveztek, a következő tematikus fórum ETF-fel, az European Training Foundation-nel, a nemzetközi dimenzió ról bendben február másodikán, harmadikán, aztán lesz Brüsszelben is márciusban egy tematikus fórum, illetve egy plenáris fórumra is sor kerül majd májusban. Reméljük, hogy a fórumok munkája, mely a kölcsönös megismerést szolgálja, jót tesz majd a párbeszédnek regionális, illetve nemzeti szinten is. Köszönöm. Vielen Dank. Pál, möchtest du noch was sagen? meg a szót? Ja. Én megköszönni a hozzászólásokat. Pontosan az történt, amit vártam. Hasznos tanácsokat kaptam az anyaghoz. Látszik, hogy szinte minden országban ezzel óhatatlanul foglalkoznak, mert nem találkozik egymással az egyetemi oktatás és a piaci kínálat valahogy. Nem véletlenül, hogy nagyon sok országban a fiatal diplomások között a legmagasabb a munkanélküliség és hogyha nem tudom, az utolsó hozzászóló talán épp a bizottság részéről, vagy elnézést kérek, hogyha ezt így nem jegyeztem meg, hogy kimondta, hogy az egyetemek óriási felelősséget vállalnak a általuk kibocsájtott diákok elhelyezkedésért, szerintem semmilyen felelősséget nem vállalnak. Átadják a diplomát nagy fehér kesztyűbe, rátesznek a fejükre egy négyszögletű kalapot, és agyő, és soha többé nem látják őket és nem törődnek velük, és nincs is ráhatásuk, hogy a gyerekek elhelyezkedjenek. Tehát én ezt egy kicsit másképp látom. Nem megyek most végig a Skurja úr, a, a, a Boris úr, mindenki nagyon értékes gyakorlati tapasztalatokat mondtak, amit nehéz egy jelentésbe bedolgozni. Ugye többször már több jelentést tettünk a, a jó, a good example dolgokat nem lehet felsorolni egy jelentésbe, de lehet a jellegükre, a karakterükre e, majd, majd, majd hivatkozni. Az igazság az, hogy többet várok ettől a public hearingtől, mint magától a jelentéstől. Mert meghívunk egyetemi professzorokat, rektorokat, üzletembereket, és majd itt, itt előjönnek a jó, jó gyakorlatok, tehát én ettől a január 26-i meghallgatástól sokat várok. Igen, Egyetértek Lakegárd úrral, hogy a oktatási minisztériumokat, foglalkoztatási minisztériumokat be kell vonni ebbe, ebbe, ebbe az együttműködésbe. Hogy az ösztöndíj egy jó, jó kezdeményezésnek kell, hogy legyen. Egyetértek abban, hogy a természettudományok kimaradnak valahogy ebből a folyamatból, kicsi a hasznosítási lehetőség, kevés az érdeklődés, igenis nem szabad lemondani róla, hogy a természettudományok hasonlóan fontosak, mint a, mint a business management, communication, eh, technology, engineering és ezek a más dolgok. A, a, az, hogy szerződést kössenek egyetemek jó időben diákokkal, ez óriási erő lehet, biztonságot, önbizalmat ad a, a, a diákoknak megemlítették, hogy fontos az egyetemek minősége. Tartsanak lépést a technológiai forradalomból, tartsanak lépést azzal a dinamikus változással, ami a gazdasági életbe bekövetkezik. E, tehát az egyetemek is meg és meg kell újulni magukat. Nagyon jónak tartom azt a javaslatot, hogy igenis keresztfoglalkoztatás kellene, tehát legyenek oktatók, vállalatvezetők, meghívott professzorok, és, és menjenek egyetemi tanárok kutató munkát végezni a cégekhez, ez is a, maga a kutatás fejlesztése tipikus formája az együttműködésnek. Ugyancsak elhangzott az üzemi gyakorlatok kérdése. Most az a helyzet, tisztelt elnök asszony, aztán befejezem, én sokáig éltem a, a, a, a, a hiánygazdaságban, egy szocialista országban. És jól emlékszem, amikor egy hentes üzletbe bementem, és nagyon kevés hús volt, akkor én már az ajtóba egy nagyot köszöntem. Jó napot kívánunk! És a hentes Hentes alig fogadta a köszönésemet, hiszen több vevő volt, mint amennyi húsa volt. Aztán változott a helyzet, most tele van az üzlet hússal, most amikor belépek, a hentes köszön egy nagyot. Jó napot kívánok, Schmidt úr! Mit, mit parancsol? Változott a kínálat és a, és a kereslet trendje. Úgy érzem, hogy most a cégek, a gazdaság szereplői elkényelmesedtek, mert egyre több és jobb minőségű diákot kapnak, korlátlanul válogathatnak, mert nagy a munkanélküliség, tehát kényük, kedvük szerint. Meg fog fordulni ez a tendencia. Igenis javulni fog a gazdaság.